Ha mindenki felkészült, kezdjük meg a szavazást, csak egy tételről kell szavaznunk ma délelőtt. De a szavazás előtt kérem, hogy végezzünk el egy próba szavazást. Akkor mindenkit kérek, hogy szavazzon, csak a teszt érdekében. I close the vote. Lezárom a szavazást. Még egyszer, mert nem minden kolléga szavazott. Még egyszer teszteljük a szavazógépet. szavazás. Mindenki szavazzon. Most úgy néz ki, hogy rendben van. Mindenki szavazott? Várhatunk egy percet, mert az IMCO szavazásnál ott felejtettem a kártyámat, de mindjárt ide hozzák. Ha tényleg egy perc, akkor rendben, de ha nem, akkor majd kézzel szavazzon, aztán följegyezzük. Rendben. Sorry, let's vote. Uh... Akkor szavazunk a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutások felülvizsgálatáról. Ugye ez az ITRE szabeli kérdéséhez kapcsolódik, ugye múlt héten hétfőn, és majd Strasbourgban is vitát folytatunk erről. Most mindenkit kérek, hogy szavazzon mellette, ellene vagy tartózkodjon, megnyitom a szavazást. You are fine, Mr. Buket? Buket úr, rendben van. Lezárom a szavazást. Hetven kolléga szavazott, 55 mellette, 15 ellene. Akkor az állásfoglalás tervezetet elfogadtuk. Köszönöm szépen, kollégák! Most következik a napirend következő pontja. 2021-es költségvetésre vonatkozó iránymutatások, harmadik szakasz. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy az iránymutatások lesznek az első állásolás témája, amit a költségvetési folyamat során a parlament elfogad. Megfelel a parlament elvárásainak a következő év költségvetésére vonatkozóan. Az állásfoglalásról áprilisban a plenárisan fogunk szavazni, előtte tehát a bizottság iránymutatásokat adott ki, mielőtt a tervezett költségvetést elfogadjuk. 45 percünk van erre a vitára. Ez lehetőséget biztosít azoknak a kollégáknak, akik az MFF tárgyalásokon részt vettek, tehát az MFF előadók számára, hogy a tárgyalások jelenlegi helyzetéről beszámoljanak. Nekem is van néhány megjegyzésem a tanács kapcsolatban főleg. Szeretném azt is kérni a kollégáktól, hogy akik szeretnének felszólalni, ők jelezzék az érdeklődésüket, mutassák fel függőlegesen a névtáblájukat. Ez így a titkárság számára megkönnyíti a munkát, és így figyelme tudják venni a felszólalási igényt. Rendben. Akkor megnyitom a vitát. Néhány szót szólnék először én, hiszen én vagyok az előadója ennek a témának. Kedves kollégák, kedves árnyékeladók, jelentéstevők, különböző programok tekintetében még nincs megállapodás a következő több éves pénzügyi keretre vonatkozóan a, a Elsősorban a 2021-es költségvetési iránymutatások a parlament általános pozícióját tükrözik, és fontos az ITRE hatékony, hatáskörébe tartozó például a Horizont Európa, az egységes piaci program, ezek fontosak. 2021-es költségvetési iránymutatásokkal kapcsolatban véleményem szerint fel kell hívni arra a figyelmet, hogy a parlament legyen erős az ambíciói tekintetében. A 120 milliárd euró a Horizont Európa számára fontos, hogy az EU ennek segítségével versenyképes legyen az egyes fejezet tekintetében fontos, hogy a célok elérését támogassuk, például a digitális átállás, ipari versenyképesség, kkv támogatása, energiátállás a Párizsi megállapodásnak megfelelően. Biztosítani kell megfelelő forrást a digitális átálláshoz, hiszen ez lényeges ahhoz, hogy kevésbé függjön az EU a harmadik országoktól. Hogyha a javasolt, bizottság által javasolt szint alá csökkentne az összeg a digitális átállás és a digitális összekapcsolás tekintetében, véleményem szerint egy ilyen javaslatot el kell utasítani. A KKV-k nagyon fontosak számunkra, Európa számára, és a gazdaság lényeges részét képviselik. Fontos, hogy a megfelelő átállást tudjunk biztosítani az új egységes piaci programhoz és az Európai Beruházási Program FC és más pénzügyi eszközökre is szükség van az elmúlt években a Just Transition Fund bevezetése került, és továbbra is ezért fogunk harcolni. A bizottság legutóbbi javaslatához kell, hogy csatlakoznunk a költségvetési tervezet tekintetében. Alá kell, hogy húzzuk, hangsúlyoznunk kell, hogy az ügynökségeknek milyen fontos a szerepe az EU programok politikák végrehajtásában. Biztosítani kell a megfelelő emberi és pénzügyi forrást az ENISA, GSA, BEREK, ezek a legfontosabb ügynökségek a mi munkánk szempontjából, tehát ezeknek a forrásait biztosítani kell. Végül pedig mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos a csütörtöki különleges rendkívüli tanácsülés. Láttuk Sámisel elnök által javasolt adatokat. Az én véleményem szerint, de biztos vagyok benne, hogy a parlamentben is sokan osztják, a, és sok elnök is osztja az én véleményemet, hogy ezek az összegek nem elégségesek. A Horizont Európra még a decemberi finn ajánlatnál, javaslatnál is alacsonyabb összeget állítottak meg. A digitális átállás is nagyon messze van a bizottsági javaslattól, és ugyanez igaz sajnos a Digitális Európa programra, bár egy kicsit ott jobb a szám, mint a finn javaslat. Az űrprogram az is a finn javaslathoz képest 30% csökkentést jelent, de nagyon messze van a bizottsági javaslattól. Az európai védelmi forrás az jelentősen emelkedett a finn javaslathoz képest, de ugyanakkor a védelmi oldalon pedig ezt az összeget levették, tehát ez egy nulla kimenő eredmény és az ügynökségek tekintetében is mindegyik költségvetési fejezetnél csökkentés szerepel a javaslat nagyon eltér arról, attól, mint amiről mi tárgyaltunk, amiről a parlamentben el, el is fogadtuk a véleményünket, és szerintem ez negatívan érinti az EU képességét az új kihívások kezelése területén, illetve az előttünk álló problémák megoldása területén. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és most először az árnyék előadóknak adom meg a szót, két percben szólhatnak hozzá, ezután lezárjuk a többi hozzászóló listáját. A szocialista frakcióhoz fordulok, Lina Galvez Munoz asszonyhoz. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azokkal a témákkal, amelyeket Buszai úr említett, és jó magam is ki kell, hogy fejezem, hogy aggályos az, hogy a többes pénzügyi keretről szóló megállapodás késlekedik. Ennek nagyon negatív és konkrét hatása lesz. Például a kutatási programoknál egy ilyen késedelem 5000 kutatói állás elvesztését jelenti havonta, ami ugye érinti a kutatási intézményeket, az egyetemeket. Ahogy Buszajus mondta, nem fogadhatunk el egy olyan javaslatot, ami szerint a Horizont Europe kevesebbet kap, ha már így is nagyon alacsony finn javaslathoz képest. És támogatom azt is, hogy az egyes fejezetben az egységes piac, innováció, digitális témáknál megfelelő forrás kell biztosítani, hiszen ezek hozzáadott értéket biztosítanak európai szinten, és itt is nagyon sok a kihívás. Az Európai Unió klímasemleges kíván lenni 2050-re, és nulla üvegházhatású kibocsátást akarunk elérni. Ezek a célok rendkívül fontosak az európai Green Deal szempontjából, és megfelelnek a Párizsi megállapodás szerinti európai vállalásnak hangsúlyoznunk kell, hogy ambiciózus költségvetési tervezetre van szükség. Az Európai Parlament négy frakciójának az elnöke ezeket támogatta, és a Digitális Európa programra is kell gondolni, hiszen fontos, hogy a digitális kornak megfeleljünk, és elérjük a digitális szuverenitást. Befektetés, kutatás, fejlesztés esetén itt szakadék alakult ki, ez gyakorlatilag 110 milliárdot jelent évente az Európai Unióban. Az űrprogram tekintetében pedig azt kell biztosítanunk, hogy a befektetések megfelelnek az Green Deal céloknak. Arra is kell gondolnunk, hogy további új saját forrásokat kell kihasználni a digitális, vagy légiközlekedési, vagy pénzügyi, tranzakciós adó segítségével. A parlament erős üzenetet fogalmaz meg. Több forrásra van szükség, hogyha el akarjuk érni ambiciózus céljainkat a következő években. Egyébként az a kockázat, hogy lemaradunk a jövő vonatáról, és a állampolgárok csak egyre elégedetlenebbek lesznek az Európai Uniós építkezéssel és a demokráciával. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gávész Munoz asszony. A Rinyu frakció nevében Valeri Haye képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a javaslatot a 2021-es költségvetésre vonatkozóan. Ez egy jó javaslat. A Rinyu nevében három témát említenék, amelyek a frakciónk számára rendkívül fontosak, és hamarosan ezeket módosítókban is megfogalmazzuk. Először is a saját források rendszerében előre kell lépni. Mindenki ismeri a parlamentnek a álláspontját, én is társelőadó voltam ebben a témában. Tehát a saját forrásoknál ugye azt mondtuk, hogy a több éves pénzügyi keretet nem szavazzuk meg enélkül. Nagyon fontos, mert ez adja meg a lehetőséget, hogy új forrásokhoz jussunk. Második megjegyzésem a KKV támogatására vonatkozik. Ugye a KKV-knak is könnyen kell hozzáférniük a pénzügyi finanszírozáshoz, ez a fejlődés szempontjából nagyon fontos, és az unió szempontjából is. Továbbá meg kell védeni az olyan programokat, mint a Digitális Európa, amelyek lehetővé teszik, hogy a holnapi technológiák, az mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság területén előre tudjunk lépni. Köszönöm szépen Rasmus Andersen úr a zöldek nevében. Köszönöm szépen a 21-es költségvetés, jelentősen eltér a korábbiaktól, ezért mi a zöld frakció részéről úgy gondoljuk, hogy itt meg kéne erősíteni bizonyos tévákat. Persze itt a több éves pénzügyi keretárgyalások folynak, a Renew részéről is a kolléga is részese volt, de én jó magam is részese voltam a tárgyalásoknak. Nagyon sok javaslat van előttünk, de az Európai Parlamenti Javaslaton kívül egyik sem szolgálja a közös céljainkat, például a klímacélokat, de nem csak a klímasemlegességre gondolok 2050-re, vagy akár korábban, hanem például arra is gondolok, hogy a kutatási programoknál 3%-ot kéne meghatározni, és az itt kapcsolódó programoknál nagyon sok helyen csökkentést látunk. Véleményük szerint lehet, hogy az ITRI-hez kapcsolódó programok kell, hogy kifizessék a kohéziós és mezőgazdasági programok árát, pedig mi szeretnénk, hogy modernebb legyen a költségvetés, és a Horizont program csökkentését már említették a kollégák, ez problémás szerintünk is, de például a digitális Európa vagy kisebb programok is esetén is lehet, hogy kisebb az összeg, de nagyon fontos témákról van szó, és ezeknél is csökkentést alkalmazott Michel elnök úr. Egyértelműen kell, hogy fogalmazunk, egyértelműen kell, hogy legyen az üzenetünk, nem csak a több éves pénzügyi keret tárgyalási csapatában, hanem a programok tekintetében is. Az ITRE szakbizottságnak nagyon fontos a szerepe. A mennyiség, az számok, de a minőség szempontjából is. Ugye ki kell zöldíteni a több éves pénzügyi keretet. Ki kell vezetni a foszilis energiaforrásokat. Az elmúlt években úgy gondoltuk, hogy negatív ez a helyzet, de úgy gondoljuk, hogy továbbra is harcolnunk kell egy erősebb költségvetésért. Köszönöm. Három kolléga kért szólt. Nikaes úr kezdi, mint koordinátor. Despre bani alocați pentru Horizon Europe, aș vrea să spun și eu că Köszönöm szépen, elnök úr. A Horizont Európa és az ehhez kapcsolódó alapok rendkívül fontosak, de hát teljesen elégtelenek ezek az összegek. A pénzügyi lehetőség korábban magasabbnak tűnt, most viszont drámaian csökkenték ezeket a forrásokat. A kutatási programok esetén is nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Számunkra ugye furcsa az, hogy azt mondták, hogy szükségesek a befektetések például a hidrogén területén, vagy az akkumulátok területén és más olyan területeken, amelyek fontosak a zöld megállapodás miatt. Alapokra van szükség, forrásokra van szükség egyéb programokhoz is, amelyek majd ezeket az új innovatív technológiákat alkalmazzák. Nagyon nehéz ez a jelenlegi helyzet. Véleményem szerint egyszerűen el kell utasítanunk ezt a javaslatot. Egyértelmű számomra, hogy mindez hogy fog működni, hiszen van egy keret az átállásra, és az ehhez kiosztott összeg az vitatható, mert nagyon alacsony, alacsony ez az összeg. Vannak olyan régiók, ahol még mindig szenet alkalmaznak, és ahol támogatásra van szükség, méghozzá jelentős támogatásra ahhoz, hogy el tudjanak távolodni az ilyenfajta szén alapú gazdaságtól. Továbbá vannak olyan régiók Európában, ahol uh, intenzív az ipari tevékenység, vagy egyoldalú az ipari tevékenység, és arra a következtetésre jutottunk, hogyha ezek az összegek nem felelnek meg, akkor nem tudjuk megvalósítani a széndiokszidmentes gazdaságot. 2030-ra kitűztünk bizonyos célokat, ez lehet, hogy eltolódik 2050-re, azért az egyetemű kell, hogy legyen. Mindannyiunknak tudnunk kell ezt. Mindenkinek megvan a felelőssége ebben hogyha az a cél, hogy ne valósuljon meg a zöld megállapodás, akkor ezt mondják ki, vagy mondjuk ki, azt mindannyiunknak tudniunk, tudnunk kell. Szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak, nagyon sok erőfeszítést tett ebben a témában. Ki kell, hogy mondjuk a dolgokat. Köszönöm szépen, valóban támogatom én is ezt a felfogást. Az ECR-től e Pazmadevszki úr a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, először is nem akartam Krasnodowski professzor úr előtt felszólalni, minden esetre szeretnék köszönet mondani, és nagyra értékelem ennek a jelentésnek a minőségét, amit most bemutatott. Azt is hangsúlyozni kívánom, hogy két témában fontos lenne, hogy cselekedjünk, ön is említette ezeket. Az egyik az európai űrtémákra kialakított program és az ehhez kapcsolódó ügynökség. Végre ezek, ez átveszi a korábban létező két ügynökségnek a feladatát. Ez az a két olyan ügynökség, amely most a Galileóval és a Copernicus programmal foglalkozik, ezeket kezeli Európában. De nem vagyok elégedett nem szerepel az emberi források és a pénzügyi források emelése ezen a területén. Régóta tárgyalunk ezekről az ügynökségekről. Az ITRE szakbizottság már jelezte, hogy az emberi erőforrásokat és a pénzügyi forrásokat is növelni kell, de ez nem, szerepel egyszerűen az új tervezetben. A másik téma, amit említeni kívánok, a BEREK ügynökségre vonatkozik. A, itt is egyre több feladatot kap ez az ügynökség is. Beszéltünk ugye tegnap az 5G technológiáról, és itt is növelni kell az emberi forrásokat és a pénzügyi forrásokat is, mert egyébként a berek nem tudja ellátni a feladatát. Úgyhogy támogatom a jelentését, a módosító indítványaim azt fogják pontosítani, amit most elmondtam. Köszönöm, elnök úr. Thank you so much, Mr. Köszönöm szépen, Kosznowski úr. A következő hozzászóló az SND-től Gier úr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok olyan kérdéssel, amelyet a kollégák elmondtak, azokat el tudom fogadni, és csatlakozom hozzájuk. Ami a több éves pénzügyi terv időzítését, menetrendjét illeti, egy dologra hívom fel a kollégák figyelmét. Hét évvel ezelőtt, pont ekkor, február közepén a tanács oldalán, tehát a tanácssal való le, tárgyalásainkat lezártuk. Az, hogy technikailag ezt végre is hajtsák, ahhoz a, amíg a parlamentek a, a saját források kérdését ratifikálták, és a programokat elfogadták, az tulajdonképpen eltelt egy év, anélkül, hogy egyértelműen európai pénzeket utalhattak volna. Először is február közepére sikerült most elérni, és várhatóan belátható, vagy várható, hogy csütörtökön nem lesz megállapodás. 2013-ban más megállapodásokkal szemben már sokkal jobban le voltunk maradva ahhoz képest, tehát 13-hoz képest. Hogyha mindazt most még figyelembe vesszük, hogy a végrehajtáshoz mi szükséges, technikai értelemben, a programok előkészítésével kapcsolatban, nos akkor attól tartok, hogy a 21-es év megint egy elvesztegetett év lesz és eh, ez az ITRE-ben azt jelenti, hogy sokkal kevesebb pénz lesz, mint például a közös kutatási politikára. És eh, kétlem, hogy Európa ezt az elvesztegetett évet megengedheti magának, különösen, hogyha azt nézzük, hogy milyen technológiai feladatok állnak előttünk. Tehát a kollégák kritikáját elfogadom és támogatom, amikor arról van szó, ami, ami a pénzügyi terv számait illeti. De azért azt eh, jelezném, hogy igyekezni kell nehogy elvesztegessük 21-22-es éveket. Köszönöm szépen, Güdler úr. Köszönöm, elnök úr. Teljes mértékben egyet értek azzal, amit mondott. Az űr kérdése kapcsolatos témákról, ugye beszéltek már a kollégák, ön is beszélt erről. Fontosnak tartom, hogy emlékeztessünk arra, hogy a parlament 6,9 milliárdot kért a többes pénzügyi keretből az űrprogramokra, és hogyha ez nem teljesül, az nagyon súlyos helyzethez vezet. A 2021-es költségvetésben a bizottság már is csökkenteni kívánja a szükséges keretet. És egyébként az űrprogramokból minden állampolgár kedve, kedvezményezetnek tekinthető Egyszerűen az egyetlen ügynökség, az egyes ügynökségeknél ugye csökken ez az összeg, a GSA-ról beszéltünk, ez egy európai ügynökség, de nincsenek meg a megfelelő forrásai ugyanakkor fontos a feladata, és egyszerűen nem tudja ezt a feladatot ellátni. De a többi ügynökségre, többi szereplőre is gondolok, hiszen közösen ezek a szereplők teszik lehetővé a programok megvalósítását, és mindez ugye egy ambiciózus cél, és az európai polgárokat szolgálja közvetlenül. Köszönöm szépen, Hán asszony! Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentést is. Azt hiszem, hogy a szakbizottság amely az európai iparért felel, azt kell, hogy garantálja, hogy megfelelő forrásokat kapjon a kutatás és az innováció, különösen az ipar dekarbonizációjával kapcsolatban. Ez lesz a legnagyobb kihívás, hogyha a zöld megállapodást valóban meg akarjuk valósítani. Tudjuk, hogy különösen a, a ipar az, ahol még nem találták meg a dekarbonizáció megoldását, 2050-ig nem nincs megoldás, és ennél is sokkal gyorsabb kell, eljárás kellene. A második dolog pedig az, hogyha a kutatás innováció nem működ, tehát ha működik az innováció kutatás, akkor a fejlődés nagyon gyors. A kutatás, a horizon konkrétan, ha megfele- megfelelő forrásokat kell, hogy kapjon, de azt is biztosítani kell, hogy a horizonra irányuló források a a zöld megállapodás, a Green Deal részét képezzék, hogy olyan technológia legyen, ami nem biztosan hozza, segíti a jövő céljainak, a diverzitásnak az elérését. Köszönöm. Végül, de nem utolsó sorban, Heisel úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is a tervezetet. A jelentés azt hiszem nagyon jó, kiegyensúlyozott, hangsúlyoznunk kell hogy hiányoznak még a források nagyon fontos kutatási programokhoz, a horizonthoz. De azt is szeretném elmondani, hogy igen, nagyra értékelem azt, amit említett, hogy az igazságos átmenet alap nagyon fontos. Ha tényleg el akarjuk a sikeres, ha tényleg sikeres átalakulást akarunk, amely nem a társ, szociális értelemben sérülékeny csoportokat sújtja, akkor erre szükség lesz. Határoz, alá kell hoznunk, ne, hogy nem csak szilárd finanszírozásra, masszív finanszírozásra, hanem megfelelő időre is szükség van a friss pénzekre amelyek más alapokból is jönnek, például a kohéziós alapokból. Azok a régiók, amelyek most a kohéziós alapokra támaszkodnak, azok negatívnak fogják érezni az átalakutás következményeit. Nem csak a meglépő pénzekről van szó tehát, hanem arról is, hogy nagyon fontos, hogy legyen friss pénz, új pénz. Igazából elégedett vagyok nagyok, és nagyon, és remélem, hogy sikerül elérnünk majd azt, hogy jobb, kiegyensúlyozottabb legyen a Green Deal a tagállamok számára is. Köszönöm. Köszönöm én is, Heizel úr. Ha nincs most más további hozzászólás, akkor néhány szót szeretnék szólni, ha megengedik. A vita lezárásaként 2021-es költségvetésről. Először is köszönetet mondok az árnyék előadónak, Gázmonyoz asszonynak, Hayer asszonynak, Rasmus Andersennek, hiszen nagyon jó javaslatokat terjesztettek be, amikkel egyetértek. Azt mutatják, hogy mennyire határozottan kívánjuk megvédeni a több éves pénzügyi tervvel kapcsolatos elképzelésünket, javaslatunkat. Nagyon fontos, hogy ezen dolgozzon a szakbizottság. Egyetértek azzal is, hogy a saját forrásokra kell figyeljünk, és igen, amit Hájer asszony is említett, és Andersen úr is, a digitális Európa valóban továbbra is eh, meg kell, hogy maradjon a prioritások között, mert hogyha ennek csökkentjük a forrásait, akkor rendkívül nehéz környezetben tudunk csak a nemzetközi szintéren eh, versenyben maradni. Egyetértek a többi kollégával is, a kutatással, Nikon úrral. A Horizon Európa a Horizon Europe megfelelő forrásokkal kell, hogy rendelkezzen. Amit most javasolnak, az elfogadhatatlan. Az igazságos átmeneti alap, amit Nika úr és Heisel úr is említett, ezek mind rendkívül fontosak a régiók számára, különösen azoknál, ahol ki kell vezetni a szenet és a gázt nyilvánvalóan csak átmenetileg tudják használni az európai források támogatása nélkül az új technológiák, új beruházások, új munkahelyek szinte lehetetlenek lesznek ezekben a régiókban. És nem tudnak majd a Green Deal végrehajtása felé elindulni, pedig ez az, amiben mindenki egyetért, hogy erre szükség van. Ez Ranovszki úr és Gudler úr is konkrét programokat, ügynökségeket is említettek. Derek, az űrprogramot, ami rendkívül fontos és finanszírozott A, a két javaslat alapján, és úgy gondolom, hogy nagy kemény, nagyon kemény harc lesz ez. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy módosítókat fogalmazzon be és nyújtson be. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb lesz ennek eredményeképpen a dokumentum. Határozottan és szélesen támogatott állásponttal megerősíthetjük a prioritásainkat és az európai költségvetési jövőjéről alkotott elképzeléseinket. Persze a következő hét év nagyon fontos, de abból az első a 2020-as év, amikor már el kell kezdjük a munkát. Ugye a kezdet kezdetétől jó irányba kell menni. Köszönöm a hozzászólásokat. És kérem, ne felejtsék el, hogy eh, a módosítók benyújtásának határideje február 19-e 12 óra. Pekarinnen úr, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy kérdésem. Nagyon fontos, hogy a, a Green Deal forrásai, pénzügyi eszközései rendelkezésre álljanak a szél, szénalapú szén alapú régiókban. Nagyon fontos lenne az is, hogy a források az európai ipar számára is, és az európai ipar javítása, helyreállítása és rendelkezésre álljanak. Nem szabad megengedni a szén felhasználását, és eh, a, pedig nagyon fontosak a szén alapú régiók, az új investíciók fontosak. Igen, teljes mértékben egyetértek, és eh, ezek azok a régiók, ahol az új eh, alternatív technológiákat mindenképpen hangsúlyozni kell, és figyelembe fogjuk venni most az ön hozzászólását is. Kérem tehát, hogy február 19-éig a módosítókat nyújtsák be, és ezzel lezárom a költségvetési vitát. A tízes napi rendi pontot kezdjük, teljesen jól állunk időben, 45 percünk van arra, hogy a bizottság jelentését, amit az parlamentnek és a tanácsnak küldött az IZA 2 program időközi értékeléséről megbeszéljük. Örömmel adom meg a szót Gertrud Ingestát asszonynak, Strasbourgban már találkoztunk, akkor, amikor előkészítettük ezt az ülést, az ICREBÜ ülést. Ingestát asszony, az informatikai főigazgató, a, a Digit főigazgatóságon, és az ISAC 2 programról interoperatív megoldások a közigazgatás, vállalkozás és állampolgárok számára címmel december 23-án nyújtották be. A program nyomon követését a Digitális Európa program folytatja, ez is az ITRE hatáskörébe ta, ö, tartozik, és igen, tehát az, hogy most a programból levont következtetéseket, tanulságokat fogja összefoglalni, és az ajánlásokat a közigazgatás számára. Mint mondtam, 45 percünk van erre a témára, és kérem a kollégákat, akik hozzá kívánnak majd a vitában, párbeszédben szólni, hogy jelezzék az új formában, ami egyszerűbb és hatékonyabb. Nos, Inges, tehát azt, hogy meg is adom a szót. Tíz perc jó, hogyha ennyire szorítaná a bevezető előadását, és aztán a koordinátorok kapják, illetve helyetteseik meg a szót, az előadó, Zorinyó úr és az érdeklődő tagok, két-két percben, és a koordinátorok és Pazolinyó úr számára, illetve a többi kollega számára egy percet tudok adni. De kezdjük a főigazgatóasszony 10 perces előadásával, aki majd aztán utána részletekre válaszol. Engestát asszony, kérem. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen, tisztelt képviselők. Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadnak. Nagy öröm számomra, hogy ma itt lehetek. Nagy öröm, nem csak nekem, hanem a munkatársaimnak is, hogy a tisztelt szakbizottság előtt beszélhetünk, ahogy a, az elnök úr is mondta, önök előtt, hiszen az ITRE szakbizottság 2016 és 20 között az ISZA 2 programot nyomon követte. Carlos Zorényú úrnak, az árnyék előadóknak ez alkalommal is szeretném megköszönni a támogatásukat. Nagy öröm számomra, hogy a fő pontjait elmondhatom a program értékeléséből és mindezt úgy teszem, hogy még nincs véglegesítve. De megragadom a lehetőséget arra is, hogy a digitalizáció jövőjéről beszéljünk, a közigazgatás minden irányzati szintére vonatkozóan. Tisztelt képviselők, az IZAK 2 program a digitális megoldásokat támogatja, amelyekkel a közigazgatások, vállalkozások és az állampolgárok is Európában interoperábilis ágazatközi hordozható szolgáltatásokat tudnak beszélni. Néhány elemet szeretnék kiemelni. A program célja, hogy az interoperabilitási programok a, a tagállamokban megfelelő koordinációt kapjanak EU szinten, és olyan megoldásokat működtessen, amelyek alapján a vállalkozások és állampolgárok igényeit tudjuk figyelembe venni. És el akarjuk indítani azokat az eszközöket is, amelyekkel az interoperabilitás Európai Uniós és nemzeti szinten ösztönözhető, mint például a, mód, a módosított interoperabilitási e, keretek, illetve az interoperabilitási stratégia. Az Európai Interoperabilitási e, Referencia e, architektúra az ERA, és a módosított Európai Uniós jogszabályok. Az Európai Unió a, az ISA 2 program átmeneti vagy félidős értékelését 2019. szeptemberében 23-án fogadta el. A 129 konzultált érdekelt félevaló adatok alapján a igen, extenzív kutatást folytattunk, szakértői értékelést és belső értékeléseket, amelyekkel visszaigazoltuk az IZA többletértékét, fenntarthatóságát és és értékeit. Az IZA célkitűzései továbbra is hatályban maradnak, és messze elfogadjuk, a, egyetértünk a célkitűzésekkel. A program végrehajtása a tervek szerint halad, igen erős a belső koherencia a különböző IZA lépések között. A felhasználók pedig elégedettek. Ahogy említettem, az EU felmérések a, a Join Up, a Leos, amely jogalkotás tervező eszköz, Nos, az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok is pozitívak, és a program megerősítette a többi EU programhoz való kapcsolatát. A, különösen szorosan együttműködünk a Connective Europe facilitével, a Horizon 2020-al és a strukturális reformtámogatási programmal, amely nagyon gyakran használják az IZA megoldásokat. Az IZA a négyzeten szintén együttműködik az egységes digitális kapuval, a digitális egységes piaci stratégiával, az e-government akciótervével és a, az IKT standardizációs folyamatokkal. Az érintett felek egyetértenek azzal, hogy az Európai Unió többletértéket tud ehhez a programhoz adni. Az ez a fontos szerepet játszik abban, hogy az interoperabilitást erősítsük az EU-n belül, és hogyha nem működne, akkor ez veszélyt jelentene a további fejlődés az interoperabilitás területén Természetesen vannak olyan területek is, ahol még javítani kell a programon, például inkább fókuszálni kell a tudatosításra, itt a nemzeti adminisztrációkon túlmenő szinteken is, például a regionális és helyi szinten is, vagyis az IZA team célzott feladatokat lát el, és hangsúlyozza azokat az előnyöket, amelyeket az ISA által fejlesztett interoperabilitási megoldások kínálnak, és valamennyi szinten igyekszik tudatosítani ennek fontosságát és a befogadást erősíteni. Egy másik fontos kérdés az Interoperabilitási Akadémia, amelyet 2019. decemberében a Löveli Egyetemmel együttműködve vezettünk be. Itt a közigazgatás és a tudományos élet és az érintett szakemberek a legjobb gyakorlatokat cserélik ki. Idén ezt a gyakorlatot még tovább bővítjük majd az Interoperabilitási Akadémiát, és ebben még aktívabb szerepet szeretnénk játszani. Mi az, ami az elkövetkezőben történik? Meggyőződésünk, hogy ha az izának van vége, vége van, akkor ellenőrizni kell, mit sikerült elérni, és a teljesen digitalizált közigazgatás szeretnénk szeretnénk elérni az egész Európai Unióban. Ehhez természetesen megfelelő alapokat kell biztosítani, és ez biztosítja viszont Európa digitális fejlődését és a technológiai haladás révén elérhetjük, hogy a polgárok elégedettebbek, a közösségek is elégedettebbek, mindenek előtte a leginkább sérülékeny és kirekesztett csoportokat kell megközelíteni a kérdéssel. Ilyen értelemben át kell alakítani a közigazgatást, és képesség kell tenni, hogy egy stabil, megbízható és biztonságos módon nyújtsák a szolgáltatásikat a polgárok érdekében. Ez tehát lehet lehetőséget kínál egy óriási minőségi ugrásra az európai köz szektor számára. Ilyen értelemben a biztosunk Johannes Hahn megkapta a feladatot, hogy ő vezesse az európai digitalizációs feladatokat a közigazgatásban. Természetesen a munkát magánál az Európai bizottságnak kell kezdeni. Jó példával kíván előjelni az Európai Bizottság a digitális transformáció során a digitalizáció potenciáit teljes mértékben szeretnénk kiaknázni, annak érdekében, hogy megbíthatóbb, hatékonyabb, haták, hatékony hatékony Eh, átlátható és biztonságos módon tudjuk kezelni ezt az innovatív lehetőséget. Ilyen értelemben eh, szeretnénk eh, egy olyan bizottságot, amely digitális szervezet, és amely kész kezelni azokat a kihívásokat, amelyek a digitális kor kínál. A digitális stratégia, amit elmúlt évben fogadtunk el, hát másfél évvel ezelőtt, hogy úgy mondja, illetőleg a szinergia és hatékonysági kezdeményezés megadja a menetrendjét a digitális ökorendszer kialakításának 2022 utára is. A biztonság, a magánszféra védelme, az interoperabilitás, a digitalizáció, a határokon átnyúló és a nyitottság azok a pontok, amelyekkel leírhatjuk a további fejlődést. Ez továbbra is a napi rendünk marad az európai közigazgatásban. A legtöbb rendszer az Európai Bizottságban ö, kapcsolatot ö, épít ki a tagállami intézményekkel, és itt megfelelő adatcserére van szükség. Például az interoperabilitásra szükség van a közlekedésben, a határvédelemben és a biztonságban is, de az igazságügyben, segélységügyben is a harmonizációra itt feltétlenül szükség van, megfelelő építőkörrendszereket kell kialakítani, annak érdekében, hogy az interoperabilitás tényleg határokon átnyúló módon működjön. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a prioritásokat megjelenítsük a többéves pénzügyi keretben, így értékelni kell a már meglévő specifikációkat, ahol szükség van rá újakat kell teremteni, és felül kell vizsgálni az implementációt az Európai Interoperabilitási Keret végrehajtása során. A mi víziónk az, hogy felgyorsítsuk és javítsuk a digitalizációt a közigazgatáson az egész Európai Unióban. Ez fontos az Európai Bizottságnak, de valamennyi szintű közigazgatási szervnek is. Itt meglehetősen bonyolult folyamatokra van szükség, ezekkel kell segíteni a polgároknak a mindenki életükben. Az elektronikus igazolvány, az el, az elektronikus adó nyilvántartás, a digitális közigazgatás lehetővé teszi így módon, hogy a polgárok és az üzleti élet teljes mértékben élvezzen a digitális közszolgáltatások előnyeit, függetlenül attól, hogy hol élnek és hol dolgoznak. A jól működő digitális közigazgatás megszünteti a bürokráciát, és hozzájárul a dinamikus és versenyképes egységes piachoz. Ez az oka annak, hogy ma összejöttünk. Itt az együttműködés érdekében szeretnénk megnyitni az ösvényeket, és eh, kérjük, hogy az Európai Parlament segítse a célok elérését. Ezért eh, eh, Szeretném a végén bejelenteni, hogy meghallgatjuk Önöket, szeretnék együttműködni Önökkel, kíváncsiak vagyunk a tapasztalataikra, és számoljanak be nekünk arról, hogy mi, mit, mivel találkoznak a választóik körében. Köszönöm szépen egyenlőre a figyelmet. Thank you so much, uh, Madam Director General. Thank you for uh, your Köszönöm szépen az előadást. Gratulálni szeretnék az eddig elért eredményekhez is. Ezzel megnyitom a vitát. A koordinátorok uh, kapnak először sző. Uh, Zorinyó úr is sorra kerül, és aztán további hozzászólások is lesznek. Carvalho az asszony, a néppárt nevében az összes koordinátor nincs jelen az összes frakció esetében, ezért azt kérem, hogy jelezzék ki az, aki hozzászól. Hogyha nem szólnak itt a koordinátorok nevében, akkor hozzászólok. Tehát előadóként és koordinátorként is én fogok a szocialisták és demokraták nevében hozzászólni. Kárványó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, főigazgató asszony. Négy ajánlásom lenne. Először is gratulálni szeretnék az eddig elvégzett munkához. Négy ajánlásom van, az ugye a tapasztalatokat szereztünk polgárként és a többi polgártól, akik a választóink is egyben nagyon fontos, hogy a digitalizáció során a közigazgatásban e, lehetőséget lássuk, hogy optimalizáljuk a folyamataikat, e, és nem kívánunk még egy plusz réteget létrehozni ahhoz képest, ami már van, nem, akarjuk, nem akarunk párhuzamos folyamatokat. Ez egy fontos dolog, nem olyan könnyű ezt a gyakorlatban megvalósítani helyenként. A második ajánlásom, hogy legyen ez egyszerű és felhasználóbarát. És azok, azok számára kell ezt felhasználó baráttá tenni, akik ezt használják, de a, a, a felhasználók, a polgárok és a kis és középvállalatok. És tényleg, mert a mindennapi életünkben ezt szeretnénk használni, ez lehetőséget kínál az egyszerűsítést. Ez a második ajánlásom. A harmadik pedig ugye a szakértelem kérdés, a skill, a szakképzettség, tehát szükség van a polgárok esetében egy alapvető szintre természetesen a kis és középvállalatoknál is, hát ugye általában mindenki. De szakértőkre is szükség van és mindkét területen megfelelő szintű szaktudásra van szükség, az alapvető ismereteket biztosítani kell a lakosság számára, és a negyedik inkább egy aggály, őszintén szólva, de ezt is végig kell gondolni szerintem. Nem felejthetjük el, hogy korosodik a lakosságunk, öregszik a lakosságunk, és ez bizony nehézségeket is jelent az idősebb emberek számára, főleg olyan országokban, ahol nagyon gyors a digitalizáció, és ezeknek az embereknek segítenünk kell, egyfajta szolgáltatási rendszert kell kiépíteni a, az idősebb emberek számára is, hogy ők is használni tudják ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen a munkájukat, és nagyra becsülöm, amit eddig végeztek. Köszönöm, köszönöm szépen, Kárvai asszony. Zorinja úr, ő előadó is az ISA Square esetében, tehát az IZA négyzeten. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm magát a jelentést, amit főigazgató asszonytól kaptunk. Én voltam annak idején az előadója ennek a témának a bizottsággal és a tanácsal együttműködve készítettük ezt el annak idején, és el kell, hogy mondjam, hogy az IZA négyzeten esetében komoly ambícióink vannak pénzügyi, technikai, egyszerűsítés területén is, de mindennek előtt a polgárok, a vállalatok számára jelentkező eredmények fontosak. És látjuk e, ebben a jelentésben, hogy az együttműködés, a nemzeti közigazgatások, a határőrizet, az egészségügy, a tb e, és a legjobb gyakorlatok cseréje területén tényleg haladás mutatkozik meg, tehát az ambíciók teljesültek ezért elmondhat, hogy elégedett vagyok. Köszönöm szépen az önök csapatának is a sikert. Köszönöm az Európai Bizottságnak a jó eredményeket. A jó eredmények itt az időközi jelentés során oda vezetnek, hogy még többet kell vállalnunk, még több felelősséget kell magunkra vennünk. Vonatkozik ez ránk és önökre is. Az IZA a négyzeten egy újabb szakaszba fordul, 2022-ig tart ez, és addig is valamilyen plusz többletértéket kell biztosítanunk. A Digitális Európa programhoz kell valamilyen kapcsolatot keresnünk. Ezt a finnek vetették fel, időközben újra életre kelt a dolog. A legutóbbi napirendi pontnál erről beszéltünk, a horvát javaslat megint csak tartalmazza azt, hogy ugyan kevésebb pénzzel, de azért a tudat megvan, hogy egy erős digitális Európánk legyen. Árnyék előadója vagyok a frakciómnak, vagyis mm, ezt az átmenetet biztosítani kell, egyértelművé kell tenni. Tudom, nem szabad metaforákkal dolgoznunk, a tolmácsoknak ez persze eh, nehézséget jelent, de mégis egy metafora következik. A technológiai átalakulással nem csak autópályákra van szükség, ahol gyorsan haladnak az emberek, de parkolóhelyekre is szükség van, dinamikus, átlátható parkolókra van szükség, ahol meg lehet állni, ahol tartózkodni lehet. Vagyis információkat kell gyűjteni a vállalatok számára, ahol megoldásokat találnak. Nem csak a digitális Európa program a téma valójában, hiszen itt sok dologra van szükség, számítógépes kapacitásra, mesterséges intelligenciára, képességekre és interoperabilitásra. A dolgoknak egyszerre kell működniük. És ez az, amiről itt beszélünk a polgárok érdekében. Hogyan tudjuk ezt a fajta átalakulást továbbvinni, hogyha a jelen program tovább kifut? Még egy megjegyzést engedjenek meg hogyan tudjuk ezt a dimenziót figyelembe venni a nemzetközi partnereinkkel folyó együttműködés, mert egy geopolitikai feladat valójában az, amivel itt foglalkozunk. Nem szeretném az idejüket tovább rabolni. Köszönöm szépen. Még Ninisztó úr. Köszönöm. E- presentation and it's an important program and I would like to... Nagyon érdekes programról van szó. Itt uh, itt arról van szó, hogyan érinti ez a polgárokat és az üzleti életet. Hogyha megnézzük a digitalizációt, az interoperabilitást a közigazgatásban, az eredménye az, hogy szabad mozgást akarunk a szabad piacon, ez fontos, hogy működjön, az embereknek legyen egyszerű más országban is hozzájutni a közszolgáltatásokhoz. Éppen ezért a kérdés most az, hogy mennyire tudták bevonni a tagállamokat, milyen különbségek vannak a tagállamok között, amikor ilyen szolgáltatásokról beszélünk. Ön hogyan látja ezt Svédországban, Finnországban? mindkét területen hallottunk. Itt nál mi 50 éve foglalkozunk határokon átnyíló témákkal. A gyerekek számára egy svéd útlevelet kértem ne, nekem finn útlevelem van, és uh, igazából nem tudtam elmagyarázni, miért szeretnék a gyerekének svéd útlevelet. Egyszerűen nem volt egészen világos, hogy hogy, hogy tudom bemut- bebizonyítani, hogy én vagyok az apjuk. Tehát ez egy uh, őrült rendszer volt. Uh, láthatjuk, hogy itt vannak még a határokon problémák, de nem az emberek miatt vannak ezek. Itt arról van szó, hogy megfelelő módon át kell ültetni az irányelveket a gyakorlatban. Hát... Thank you very much, uh, Mr. Ninisto. Köszönöm szépen, Ninisto Angelika Niebler. Köszönöm szépen, elnök úr, főigazgatóasszony. Köszönöm, hogy eljött, és hogy taglalta ezt a programot, a kezdeményezéseiket, tényleg jelentős eredményeket láthatunk. Vannak-e konkrét példák arra, hogy a polgárok hogyan profitálnak ebből a programról? Nekünk nagyon fontos látni a konkrétumokat, ugye mi kimegyünk a választói köré, és szeretnénk bizonyítani, mire jutottak a polgárok, és nagyon egyszerű, jól érthető példákra van szükség ilyenkor. A második megjegyzésem van egy, egy kérésem. Németországban óriási vita van, az úgynevezett A1 igazolás, ezt kell kérni, hogy igazoljuk, hogy munkavállalóként, vagy üzleti partnerként, aki épp egy másik tagállamban van tagja egy TB rendszernek. Ugye szeretnék a fekete munka ellen fellépni, ez tök jól van így, ez nagyon jó dolog, de végtelen bürokrácia vezet, de minden egyes új során, hogyha valaki a határról lakik, akkor az A1 igazolásra mindig szükség van. Ez lenne az ideális pont arra, hogy itt egy elektronikus rendszert fejleszünk ki, ami jó a polgárok számára Persze, fontos megakadályozok a fekete munkát, de a kis és középvállalatokra óriási bürokrácia rakódik, tehát vegyük komolyan ezt, azt gondolom, ez lenne nagy kérésem, hogy éppen ezen a területen legyen egy elektronikus jelentési rendszer, minden egyes fizetést meg tudok tenni a hitelkártyámmal, ellenőrizni tudják, hogy van-e azon pénz, és hát valahogy meg kell, hogy oldjuk ezt a határokon történő átlépés során, és ez, hogyha így sikerülne haladni, sokat tennénk a polgárok érdekében, a vállalatok érdekében, ez és persze az ellenőrök is láthatják, hogy egyszerűen meg lehet valósítani Európával az egységes piacot. Köszönöm szépen, Patricia Toja. Én is szeretném elmondani, hogy nagyra értékelem ezt a munkát, ezt a programot, és ez valóban rendkívül fontos a számunkra. Kétségtelen az előttem szóló kollégák elmondták, hogy napról napra felelős intézmények tagjaiként, de állampolgárokként is megéljük, hogy mennyire fontosak központi helyen lévő témák ezen. A közintézetek digitalizálása meg könnyíti az emberek életét. Nagy, sok kihívást is kialakított, Olaszországban is gondolok, sok területen kihívást jelentett mindez, nem következtek be mindig az elvárt pozitív eredmények. Sokszor bonyolultnak tűnik a megvalósítás, de önök pedig azt bizonyítják, hogy megvalósíthatók ezek a kérdések megfelelő kezdeményezésekkel. Ön azt kérte, hogy adjunk javaslatokat is. A konkrét eredményeknek adjunk értéket, a konkrét elért eredményeknek. Ez a legjobb névjegy. Így ö, tudunk más valóságokat, más közigazgatási területeket is bevonni. Még egy dolgot szeretnék mondani. Nemzeti, regionális, uh, helyi közegi közigazgatás meg kell, hogy értse, hogy az interoperabilitás szükséges. Nem kell újra felfedezni Kolumbusz tojását, használni kell a meglévő lehetőségeket. Elnök úr, és a másik megjegyzésem, hogy európai szinten legyünk egy kicsit meghatározóbbak a közigazgatás szempontjában. Amikor van egy jó, kész termék, akkor miért ne használjuk? Ezt szeretném kérni, legyünk konkrétak, és terjesszük a jó gyakorlatokat. Köszönöm. Köszönöm. További hozzászólás? Ha nincs, akkor én is szeretnék néhány szót szólni, illetve nekem is lenne egy kérdésem. Én is szeretnék gratulálni a sikerekért az ISA 2 programhoz. Természetesen vannak nagyon jó projektek, amelyek már végrehajtásra kerültek. Az EU intézményeknél a digitalizáció tény. Fontos, hogy itt is tovább lépés történik. Biztos vagyok benne, hogy a biztosok a bizottság részéről politikai támogatást kap, de számíthat az ITRE szakbizottság politikai támogatására is. Minket nagyon is érdekel, nagyon fontos számunkra a közigazgatás digitalizálása. Kérdésem, mennyire tudnak beavatkozni a tagállami párbeszédbe? Először is különbségek vannak a közigazgatás digitalizálási szintjei között, és itt nem csak földrajzi különbségek vannak, ön mondta ezt, hogy tagállam, egy ugyanazonos földrajzi régióban is van olyan tagállam, amelyik ambiciózusabb, és vannak jó példák, ugyanakkor az új tagállamokban is. Ezeket a különbségeket természetesen fel kell számolni, és azok az országok, amelyek nem valósították még meg a közigazgatás digitalizálását, hogy ezt tegyék meg. Vannak a kohéziós politikában például források, amelyeket digitalizálásra lehet felhasználni. Romániában, hazámban az e-kormányzási program tekintetében 2013-14-ben a Nemzeti Egészségügyi Intézet vezetője voltam, bevezettük az elektronikus egészségügyi kártyát. Nika úr ugyanebben a kormányban volt miniszter az e-kormányzásra tudunk adni jó példát Romániában vagy más országok részéről is, ahol európai alapokat használtunk föl. A következő több éves pénzügyi keret ön szerint a kohéziós politikán más eszközökön keresztül mennyire lesz majd felhasználható a tagállamokban a közigazgatás digitalizálására? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az összes megjegyzésért. Nagyon sokat értünk el eddig az ISZA 2 programmal, nagyon szoros az együttműködésünk a tagállamokban. Van egy hálózat, amit a tagállamok vezetnek, mindig az elnökség szintjéről, a kormányzati CIO-jok részéről. Tehát van egy ilyen fórum, ahol tudunk egyeztetni a tagállamokkal, meg tudjuk beszélni, mi az, ami az egyik tagállamban működik, hogy lehet megosztani a tapasztalatot. Ez egy nagyon jó uh, lehetőség, évente kétszer van ülés. Aztán van egy bizottság is, az ISA keretprogramon belül, amely iránymutatást ad, hogy tagállami állampolgári input alapján mik a feladatok, mire van szükségük, hol vannak szakadák, szakadékok, milyen problémákat kell megoldanunk. Ezek a eh, kapcsolatartási pontjaink. Megvan az alap, megvan a keret, megvannak az iránymutatások, ajánlások, jelentős az együttműködés. Hogyan tegyük meg a következő lépést, hogyan tudjuk ezt fölgyorsítani? Sokan vizsgálják ezt. Hogyan lehet konkrét eredményeket biztosítani minden állampolgár számára? Közösen gondolkodunk a tagállami képviselőkkel együtt ezen, Szarinyai is mondta, tehát a parkolók. Hol vannak a parkolók? intézményi program szempontjából, nem csak az ISA, hanem más programok tekintetében is. Connecting Europe Facility részéről van együttműködésünk, más programokból is van együttműködésünk, a szinergiákat keressük. Ezeket le kell parkolni biztonságosan, ahol mindenki tudja ezeket használni. Tagállami megoldásokra is szükség van. Vannak tagállamok, ahol nagyon jó megoldások vannak, és meg tudják velünk osztani. Röviden említeném, az egyik első találkozón a CIO, kormány CIO-kkal elhangzott, hogy itt a legjobb gyakorlatok cseréjére lehetőség van. Például, ha csak a személyigazolványok tekintetében ezt meg tudnánk tenni, meg kell vizsgálni, hogy valami működik, vagy nem működik, vagy tényleg határon átnyúló módon működünk-e. Nézzük például ezt a svéd és finn témát is, egyetértek teljesen. Tehát van lehetőség a parkolókra, biztonságos adatcsere, hozzáférés a megoldásokhoz, tehát ezek az építkezésre szükséges téglák már léteznek, ezen dolgozunk. A végeredmény célja az állampolgárok kiszolgálása, az, hogy a állampolgárok elégedettek legyenek. New Zealandon például átlátható a kormány, dolgok egyszerűen ott vannak, ez lenne a cél, hogy szolgáljuk az állampolgárokat. Itt viszont közvetlen vállalásokat kell tenni az állampolgárokkal is. Természetesen ez a tagállamok feladata, mert tagállami kompetenciánk nincs. De a legsikeresebb tagállamok ezt megteszik, többféle szektort egymás mellé helyeznek, két dolgoznak egy bizonyos egyszerű folyamatot. Meg kell reformálni, tehát nem csak a szinteket kell egymásra építeni, hanem meg kell vizsgálni, hogy hogyan működik a folyamat, hogyan lehet a bonyolult dolgokat kivenni, amik nem szükségesek. Az ilyen fajta elégedettségi érzést kell generálnunk az állampolgárok részére. Másrészt az, ideg, az idősülő, idősebb állampolgárokat hogy lehet bevonni. Ők ugye a lehető legtovább független életet szeretnének, és ezt kell számukra biztosítani. Itt is folyik az eszmecsere a tagállamok között, a, és nagyon jó példák merülnek föl a különböző konferenciákon, eseményeken. Az Európai Digitális Program és az ISA kapcsolata. Az egyik legfontosabb elképzelés, hogy a ISA program és a másik pro, többi programnak a kapcsolódását megvizsgáljuk, hiszen az összes bizottsági eszköznek együtt kell dolgoznia, úgyhogy mindenki tudja, hogy mi a feladata. Úgyhogy nagyon mm, nyíltan, nyílt hozzáállással vizsgáltuk meg ezeket a szinergiákat. Mit tehet az ISA, az ISA az új programok tekintetében, hogyha a Digitális Európa program területén mi történt eddig, és az digitális Európa programban az egyes célokra kell alapozni. Az EMI, a nagy teljesítményű számítógépes eljárások, eszközöket kell felállítani, amelyek a tagállamok rendelkezésére állnak. Tehát vannak mindig olyan megoldást keresünk, ami minden tagállamot szolgál. Tehát vannak nagyon e, fejlett észak-dél-kelet-nyugati országok, ezek támogatásnak tudnak kapni a olyan tekintetben, hogy közösen pilotaprogramokat alakítunk ki, de meg kell ezt osztani azokkal is, akik eddig nem voltak olyan gyorsan. Támogatási programokat alakítunk ki azok számára, akiknek fel kell zárnakozniuk. És nagyon hasznosak az eszközök, például az értékelések, tehát megvizsgáljuk, hogy ki hogy áll a megoldásaival, és hogyan lehet építeni arra a szintre, hogyan lehet megtenni a következő lépést ez egy fontos része itt a következő programra történő átvezetésnek. Egységes digitális kapu, ez egy ilyen első szintű garancia az állampolgárok számára. Egy sor olyan eljárás van, ami mindenki számára, minden tagállamban rendelkezésre áll, és rendelkezésre kell, hogy álljon vannak olyan dolgok, amelyek mindig bárhonnan elérhetők kell, hogy legyenek, akárhonnan jön valaki, és akárhol tanul vagy dolgozik. Ez az ISIS keretprogram ehhez hozzájárul, a nemzeti megoldásokat kell megtekinteni, hogy, hogy milyen feladatok vannak kap, összekapcsolt szinten is, a nemzeti és EU-s szint összekapcsolása megoldások tekintetében is, és megvizsgáljuk ezt is. Persze ez csak az első lépés, ez kb. 20 folyamat, és ezután jön a következő lépés. Még egy dolgot említenék, hogy több szektorral dolgozunk együtt. A bizottságon belül több szakpolitikai területre tartoznak az egyes témák, tehát például a szociális szolgáltatások az egy konkrét terület, Együttműködünk a főigazgatóságokkal a modernizálás tekintetében, és megvizsgáljuk a bizottság digitalizálását is. Milyen kívások állnak előttünk, hogyan használjuk ki az intelligens IT lehetőségeit azért, hogy tovább léphessünk, és a specifikus szakpolitikai rendszerek is élvezék ennek az előnyét. Természetesen ezután vissza kell térni a bizonyíték alapú szak politikai döntéshozatalra. Köszönöm szépen, köszönöm, ennyit akartam mondani, de hogyha újabb javaslatokat szeretnék elmondani, akkor szívesen rendelkezésükre állom. Köszönöm szépen, hogy választ adott a kérdésekre, és hogy eljött hozzánk, hogy megmagyarázta, hogy eddig hogy működtek a dolgok, milyen programok, projektek készülnek, most hogyan lehet fokozni az európai közigazgatás digitalizálását. Kérem, hogy ha bármilyen pont, konkrét igénye van, támogatása van igénye, akkor látogasson el hozzánk. Természetesen a párbeszédet folytatjuk, több kolléga közvetlenül áll önnel kapcsolatban, ajánlásokat, javaslatokat tudunk önnek küldeni, az ön csapatának, azért, hogy a lehető legjobb eredményeket tudják elérni. Ez nem csak azért fontos, hogy az európai intézmények jól működjenek, hanem az európai állampolgárok érdekében is. Köszönöm még egyszer, hogy eljött. Maximum 10 perc múlva Maria Gabriel biztos asszony megérkezik, és egy óra áll rendelkezésünkre, hogy vele megbeszéljük a jövőbeni programokat. Köszönöm.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 Dear colleagues, uh, I propose to start to take uh, full advantage of the presence of... Uh... Kedves kollégák, folytatjuk a munkát, kérem, jöjjenek vissza. Hogyha mindenki felkészült, akkor folytatjuk a munkánkat. Üdvözlöm Madame Maria Gabrielt, innovációs kutatási, kulturális és fiatalokkal foglalkozó biztos. Ez az első látogatása a meghallgatást követően a szakbizottságban. Örülök, hogy újra eljött. Bízom abban, hogy többet tudunk a Horizon Europe-ról. Majd a mai ülés után, és megtudjuk, hogy a pillanatnyi tervek hogyan alakulnak és az új kapcsolat is fontos, amelyet az Egyesült Királysággal kívánunk kialakítani kutatás és innováció területén. És a legutóbbi programban egy fontos szerephez jut ez a terület, mivel meglehetősen sűrű a napi rendje, és a bizottságunknak is meglehetősen sűrű napi rendje, ezért egy óra áll mindösszesen rendelkezésre ehhez persze nagyon hatékonyan kell dolgoznunk, és a leghatékonyabban kell kihasználnunk az időt. És be is fogom tartatni az időket, de azért egy óra a vitára úgy gondolom, hogy nem kevés, ez elég ahhoz, hogy a legfontosabb témákkal foglalkozzunk. Drafted by the political... A politikai frakciókat vettük előre, a, és a politikai frakciók alapján való listákat fogjuk követni. Megadom először a biztos úrnak a szót, aztán a koordinátorok, majd Gábriel biztos röviden válaszol az első körre, és a második körben pedig 12 kollega kért szót. Végül pedig a biztos asszony válaszol. Ha lesz idő, akkor persze majd azok is szót kaphatnak, akik egyelőre nincsenek a listán, de ez talán kérdéses egyelőre. Minden esetre kezdjük meg, és Gábriel biztosnak meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves Krisztián, kedves kollégák, szívből köszönöm a meghívást. Elhangzott, hogy ma vagyok itt először egy a szakbizottságban biztosként strukturált párbeszédben, előre megtervezett párbeszédben. Ez a párbeszéd nagyon fontos számomra, és szeretném, hogyha majd erősödne, kiépülne a következő években. A szolgálatomban dolgozók is megteszik ezt, a koordinátorok, az ITRE és Kulturális Szakbizottság azok, akikkel már Strasbourgban találkoztam. Ez az eszmecsere a, az, ami már elkezdődött, és szeretném folytatni annak érdekében, hogy az intézkedéseink tényleg a helyi, a, a, a helyszínen, az embereknél érezhetően az ő szolgálatokat jelentse. Szeretném, hogyha az Egyesült Királyságot követően is itt lennének persze a brit kollégák, de mindenképpen olyasmiről szeretnék beszélni, ami a bizottság politikai prioritásiával kapcsolatos, a Green Dealről és a pénzügyi tervezetről. Aztán a jogalkotási területekről is szeretnék még benni világűr, együttműködés, kulturális együttműködés, mesterséges intelligencia, kultúrapolitika, KKV-k és a rákellenes harc, illetve az új európai járványról is, illetve szeretnék majd olyan stratégiai kérdésekről is beszéljük. Nos, akkor nézzük az első szakterületünket. Az első száz nap, amelyet a von der Leyen bizottság már maga mögött tudhat, a Green Deal-t eredményezte. Az én feladatom, hogy a kutatás és az innováció megfelelő formát kapjon a szolgálattal és szeretném azt is biztosítani, hogy az alapján, hogy eltérő valóságok vannak a tagállamokban, mégis közös a cél, még akkor is, hogyha különbözőek a kiindulási pontok. Ferejra asszonyjal aktívan fogok együttműködni, hogy a javasolt mechanizmusok és a keretek, mint az át, igazságos átmenet a különbségeket enyhítsék. Nézzük akkor a pénzügyi tervezetet. 2020-2021, illetve 2027-ig terjedő időszak. Tudjuk, hogy a, a pénzügyi alapok, az ellátottság milyen lesz, arra igyekszem figyelni, hogy az alapvető kutatási adatok alapján szükséges pénz meglegyen, hiszen enélkül nincs zöld növekedés, zöld munkahelyek nem lesznek, csak akkor, hogyha kutatási, olyan kutatási innovációs politika van Magyarországon, amely tartalmilag is eh, teljes. Természetesen az önök felfogását támogatni fog, ö, szívesen megismerem, és szeretném, hogyha támogatnának e- engem. Kölcsönösen támogatjuk egymást annak érdekében, hogy megfelelő költségvetés legyen. Nem csak számokról van szó, hanem a jövőnkről, az európai jövőbe való beruházásokról. Ez tehát az az üzenet, amit minden megbeszélésen, amikor miniszterekkel, pénzügyi miniszterekkel, környezeti miniszterekkel találkozom, elmondok. És elmondom Hán biztos úrral való együttműködésemben is. Ez az, amit nap mint nap a kutatóknak, a tudományos társadalomnak is mondok, hiszen nekik is ki kell állni a prioritásaink mellett. Minden, ha, minden támogatás számít, nem csak a csütörtöki ülésre gondolok most, de nem szabad, hogy engedjünk. Átérnék a jogalkotási prioritásokra. Először is, ahogy a bizottsági munkaprogramon láthatták, júniusban fogok bemutatni egy közleményt az Európai újra élénkített kutatási területről. Egy számunkra nagyon fontos kezdeményezésről van szó, főleg azért, mert első alkalommal a ismeret háromszögének mindegyik sarkát lefedi most az én hatásköröm. A kutatást élénkíteni kell azért, hogy az új kihívásoknak meg tudjunk felelni. Digitalizálás, globalizáció, átérés egy fenntarthatóbb társadalomra, és az új prioritásokhoz is hozzá kell, hogy járuljon, például a Green Deal. Szeretném, ha együtt tudnánk működni, azért, hogy nyitottabb, befogadóbb, vonzóbb legyen ez a térség karrier szempontjából, jövedelem szempontjából a kutatók számára, munka körülményekre is gondolok, és mérsékelni kell az agyelszívás negatív hatásait is. Csökkenteni kell a jelenlegi megosztottságot az európai kutatási területen. Néhány nappal ezelőtt Zágrában alkalmam volt arra, hogy Filip büszken volt, biztos meghallgassam, ő az Európai Kutatási Térség első 20 évéről számolt be. A versenyképességi tanács minisztereivel egyeztetett. A német elnökség alatt szeretném megerősíteni, hogy lesz egy miniszteri konferencia, és részünkre is hozzá fogunk járulni a kutatási témák feltárásához, és szeptemberben fogunk majd újra előállni egy közleménnyel fontos, hogy meg kell, hogy magyarázzuk, hogy mik az új ambíciók, és azt is meg kell, hogy értsük, hogy mik az elvárások. Hogyan tudunk közösen olyan eszközöket kialakítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a céljainkat elérjük. Szólnék néhány szót a nemzetközi együttműködésről. Az Európai Unió horvát elnöksége nagyon ambiciózus a 12-es cikk tekintetében. Stratégiai párbeszédet fog folytatni február 28-án a versenyképességi tanácssal megállapodás akarnak kötni. Ugye ehhez is nagyon jó a mai egyeztetésünk, mert így tíz nappal a tanácsülés előtt nagyon fontos számomra, hogy megismerjem a parlamentnek a véleményét. A, ez a cikk, ezt egy megállapodás kell, hogy kísérje részünkről, a bizottság részéről föl kell, hogy készüljünk arra, hogy lefolytassuk technikai szintű egyeztetésenket a harmadik országokkal. És még további jogalkotási prioritásként említeném azt a három témát, amik rendkívül fontosak számomra. Az EMI mesterséges intelligencia, holnap fogadunk el egy erre vonatkozó dokumentumot, mint volt digitalizációért felelős biztos megérthetik, hogy mennyire fontos ez számomra és ebben a témában az Európai Uniónak teljesítenie kell, tiszteletben tartva az értékeinket. A technológia az ember kiegészítése kell, hogy legyen, és nem léphet az ember helyébe a mesterséges intelligencia minket kell, hogy szolgáljon. Támogatnia kell minket, hogy az egészségügy, a közlekedés, az energia területén hatékonyabbak lehessünk, illetve a Horizont Európa témában is fontos a szerepe. És nem szabad megengedni, hogy átvegye a helyünket a mesterséges intelligencia. A KKV a következő téma, tudom, hogy a, lesz egy egyeztetésük erről az illetékes biztossal. Meg vagyok győződve arról, hogy hatékony környezetvédelem és az erős iparpolitika kompatibilisak. Ugyanannak az éremnek a két oldaláról van szó. A mi feladatunk, hogy megkeressük, hogy hogyan tudjuk támogatni a KKV-kat, a startupokat, hogy hatékonyak lehessenek. Örülök annak, hogy az első ösztönző, biztató eredményeket már látjuk a innovációs tanács részéről. Szeretnénk kialakítani egy egyablakos rendszert. Az innovációs, innovatív KKV-k és startupok finanszírozást tudnak kapni az új termékek, szolgáltatások kifejlesztéséhez. A mi ambíciójunk az az, hogy a innovációs tanács döntése változtassa meg a finanszírozást, és járjon hozzá ahhoz, hogy ez a területen Európa versenyképessége növelkedjen a világszinten. A startupok vannak Európában, több, mint az USA-ban, de nem tudjuk még pontosan kihasználni a startupok által kis kínált lehetőségeket, úgyhogy ezen a területen kell, hogy dolgozzunk. Továbbá a tematikus prioritásokat is szeretném említeni. A stratégiai tervezés, a főigazgatóban, Sán Erik Pakéval folytattak már egy eszmecserét ebben a témában. A közös alkotás, ugye egy példa nélküli lehetőség. Ma délután egyébként a régiók bizottságában is erről a témáról beszéltünk, folytatni kívánjuk ezt az eljárást a tudományos világtól, de a köz- és magán szférából is kapunk hozzájárulásokat. Fontos, hogy ezt folytassuk, kéz a kézben dolgozzunk az Európai Parlamenttel együtt. A szerkesztési fázis most kezdődik a Horizont Európa javaslat alapján. Itt szerepelnek a bizottsági prioritások és a kapott hozzájárulások alkotják a dokumentum alapját, és hamaros, nemrég volt egy partnerségi meghallgatás is. Tehát a kibocsátás területén társulunk, csatlakozunk a parlamenthez, és nagyon fontos itt megszólítani az állampolgárokat. Azon kell dolgoznunk, hogy az állampolgárok tegyék magukévá a célokat, és induljanak be a folyamatok. Partnerségi témában egyetértünk mindannyian, hogy csökkenteni kell, észszerűsíteni kell, jelenlegi száma 120, 44-re kívánjuk ezt csökkenteni. Számra az a fontos, hogy önökkel együtt a kritériumok érvényesüljenek, hatékonyságok, a céljaink teljesítése, nyitottság, koherencia, szinergia más európai kezdeményezésekkel és a kibocsátás. Úgyhogy a jogalkotási javaslatunk most az önök kezében van, egy új indulást fogunk ezzel kialakítani, hogy átlátható és hatékonyan tudjunk fellépni a VTO-s kezdeményezésre gondolok. Aztán a három partnerségi jelölt, a 145-147-es cikk alapján készítünk fel, most tanulmányok készülnek, az év második felében ez konkretizálódik jogalkotási javaslattal. Ennyit szeretem volna mondani, már csak azért is, hogy a lehető legtöbb időt a vitára tudjuk fordítani. Még szeretnék még egyszer köszönetet mondani önöknek. Hónapok óta dolgozunk együtt, ugyanaz az elképzelésünk, meg kell erősítenünk, hogy a kutatás, az oktatás és innováció az előfeltételei és elengedhetetlen feltételei a gazdasági növekedésnek, fenntarthatóságnak. Nem lehet megkerülni ezeket a szakpolitikákat, hogyha az ökológiai, szociális és gazdasági átállást meg akarjuk valósítani. És pontosan ezért továbbra is szükségem van az önök lelkesedésére, támogatására, elképzeléseire, és önök is számíthatnak rám a tekintetben, hogy intenzív és rendszeres legyen az eszmecsere. Köszönöm szépen! Most a frakció koordinátorainak adom meg a szót. Néppárti frakció, Kárvályó asszony. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos asszony a bevezetőjét. Rövid bevezetőt mondanék, és két kérdést a költségvetésről, és azt mindenképpen leszögezem, hogy számíthat ránk abban, hogy a javaslatainkat megvédjük a Horizon Európára vonatkozó költségvetéssel kapcsolatban is. Most egyre inkább látható a különböző kiadványokból, amelyeket a testület kiad, hogy a Horizon Európára új kezdeményezések is várnak, a mesterséges intelligencia, stb. A Horizont Európa tehát, a Horizon Europe az egy nagyon fontos eleme lesz a, a zöld megállapodásnak, a digitalizációnak. Úgyhogy nagyon sokat várunk a Horizon Europe-tól, ezért fontos, hogy a szükséges forrásokat biztosíthassuk. Csak így kapunk választ a kutatástól, a technológiától a kérdésekre, hiszen ez a két megoldás, kulcsfontosságú megoldás a zöldítésre és a digitális átmenetre, amire mindenképpen szükség van. Nos, a kérdéseim a következők. Szeretném, hogyha konkrétabban kitérne a, az öt misszióra, hogy ezeket hogyan akarják megvalósítani, és milyen új missziókat terveznek illetve mikor gondolják, hogy újakat indíthatnak. Illetve a partnerségekről említette azt is, hogy a, az intézményesített partnerségeket tartja fontosnak. A a 158-as cikk értelmében. Mi van a többivel, a több intézménnyel? A utasságon pedig az Európai Kutatási Tér jogalkotási munkáról beszélt ezzel kapcsolatban, és említette azt is, hogy az Európai Kutatási Tér inkább koncepció, mint jogalkotási darab. Konkrétan mit terveznek? Milyen lépéseket, hiszen a tagállamokkal is tárgyalni kell akkor, amikor a, a különböző tagállamok helyzetére gondolunk. Köszönöm, Kárvályó asszony, Mika úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, köszönöm szépen azt, hogy itt van. Szeretném azt elmondani, hogy aggódunk mert tudjuk, hogy február 20-án nagyon fontos ülésre kerül sor a tanácsban, és a költségvetést, illetve a több éves pénzügyi kereteket fogják megtárgyalni. Most viszont az európai költségvetésről beszélünk. A e, Szaszoli parlamenti elnök úrral egyetértünk, amikor azt mondja, hogy a a több éves pénzügyi keretre vonatkozó javaslat nem kielégítő, az okokról már beszéltünk. A Horizont Európát nézzük. Nos, ez a javaslat, biztos asszony, a következőt jelenti. 10 milliárddal csökkentik a költségvetést. 10 milliárddal. És a kevesebb kutatási projekteket fogunk tudni csak finanszírozni. 1700 kisebb projekt elvész, 1200 ösztöndíj elvész, sőt, együttműködési programok tűnnek el, kevesebb ösztöndíj lesz, kevesebb hitel a KKV-k számára. 5000 kutatót már nem tudnak finanszírozni a programból, 11 ezer kutatónak pedig nem lesz hozzáférése az innovációs infrastruktúrához, a kutatási infrastruktúrához, sőt, a, a peer review-hoz való hozzáférés is el, elvész, szabadalmak, találmányok tűnnek el, 8000 regisztrált termék és 12 ezer kutatási tevékenység tűnik el, 500 klinikai teszt, orvoskutatási tevékenység tűn el. Ez nagyon szomorú. Nagyon szomorú, és nem fogadható el. Nem értjük, hogy miért kell ennek így lennie. Nagyon sok prioritás van, és hol akarják, honnan akarják a pénzt hozni hozzá. Én a, a Horizon Europe felelőse vagyok, a bizottság és a parlament között van eszmecsere e témában, tudunk közösen dolgozni különböző állásfontokra kell csak hivatkoznunk, de a bizottságnak nyilván többet kell tenni, többet várunk a bizottságtól. Jobb eredményekre van szükség a kutatók számára és a kutatási tevékenységek számára. Végül nézzük a mintaprojekteket. Az értékelések alapján mm, még nem tudunk dolgozni, hiszen még várjuk az értékeléseket. Tegnap volt az első ülés, a nemzetközi együttműködés képviselőivel, és van egy adhok ülés is, az előadókkal, árnyék előadókkal is majd azért, mert ez egy rendkívül érzékeny kérdés, és nagy figyelemmel kell ezt megoldani. Kérem öntől azt, hogy ne fogadja el a részleges tárgyalásokat, mert az problematikus lesz. Ha más országokkal lépünk kapcsolatba, akkor problémánk lesz. Egy olyan csomagra van, olyan csomagra van szükségünk, amely alapján pontosan tudjuk, hogy mik a sarokpontok. Sok sikert kívánok 20-ára, és remélem, hogy a határidőként meg lehet a célt hagyni. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony. Nagyon érdekes lenne Charles Michel több éves pénzügyi keretjavaslatával foglalkozni, de világos a parlament vonala is. Az EU kutatása, fejlesztése óriási értéket jelent, ezért kérünk mindig több forrást, és ezért kérjük öntől, hogy határozott legyen. Van még egy dolog, ami fontos számomra. A Horizon mely mértékben tud a bizottság új politikai prioritásain segíteni hogyan fogja a bizottság a javaslatát a belső költségvetési lebontásra majd javaslatot tenni, hiszen ezt a fejezetet le kell bontani. A régi bizottság két évvel ezelőtt azt javasolta, bár akkor mások voltak a prioritások, és nap mint nap vitatkozunk a mesterséges intelligenciáról, az a Green Deal-ről. Két éve más volt a helyzet, amikor az akkori javaslat született. Úgyhogy erről mit gondol, és mit gondol, hogyan kellene reagálnunk esetleg együtt az új prioritásokra. És a második dolog persze az is, hogy egy kicsit a horizonnak a megközelítését kell mindenre vonatkoztatni. Szinergiák, egy, egy európai együttműködés, az iparpolitika, mint olyan. Tehát jobban kell együttműködni ezekben a kérdésekben, és azt hiszem, hogy minél hamarabb közös rendelkezésekre is szükségünk lesz a horizonttal kapcsolatban. Nagyon sok energiára lesz szükség, hogy önnel együtt működjünk azért, hogy változtassunk egy kicsit rajta, ne csak csoportokat, csoportokra bontsuk a feladatokat. És én is a KKV-kről szeretnék beszélni. Úgy gondolom, hogy nem annyira konkrét az eszemikre vonatkozó, KKV-kre vonatkozó rendelkezés, mint ahogy eh, lehetne, és az állampolgárok érdekeire jobban kell tudnunk reagálni. A bizottság eh, KKV stratégiájával kapcsolatban nagyon érdekes vitánk volt tavaly a, a plenárison, de attól tartok, hogy a legutóbbi éves pénzügyi keretprogramban is látható volt, hogy nincs a KKV-knak megfelelő ereje, állománya ahhoz, hogy nagy projektekkel foglalkozom, például kutatásfejlesztés terén. Egészen más a helyzet a kutatóközpontokban, egyetemeken, nagyvállalatoknál. Hogyan lehetne azt biztosítani, hogy a KKV-k is hozzáférjenek a nagy pályázatokhoz, kutatásfejlesztéshez, például a kutatásfejlesztési napokhoz, mert attól félek, hogy, az ott, hogy nem is igazából lesznek ott nincs, nincsenek jelen a KKV-k, és ezért gondolom, hogy valami konkrétummal kellene az érdekükben előállni. Köszönöm én is az ötleteket, és Elena Lica asszony. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. A Horizont Európa program témájában én vagyok az ID frakció árnyék előadója. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány pontosítást kérni. A kutatók sokszor fiatalok és nehéz anyagi körülmények között élnek, és ugye beszéltünk önnel arról is, hogy fel kell hívni a figyelmet a fiatal kutatók helyzetére. A kutatásfejlesztésnél időre, gondolatokra van szükség. Itt a finanszírozás ugyanakkor csökkent, és szoros a határidő. A programoknak az időtartama az lehet, hogy nem elégséges, hogyha magas szintű célokat dolgozunk, dolgoznak ki. A Green Deal egyik lényege, hogy mobilizálni kell 3 millió eurós szinten, vagy akár még nagyobb mértékben is a tőkét a be a kutatás területén. 6,5 milliárd euró szerepel most a jelenlegi tervben. A szükséges további pénzt hogy kívánják megszerezni, hiszen itt folyamatosan tudnák szolgálni az állampolgárokat. Nem gondolják-e úgy, hogy nagyon sok a jó szándék, a szép szó, de kevés a tény, hogyha a finanszírozás 35%-a klímamegoldásokra lesz számva, ugye a javaslat szerint, akkor a többi alap felosztása milyen lesz? Van -e elképzelés, hogy a többi projektekre mennyi, hány százalék jut? Aztán a kibocsátás és a partnersége kapcsolatos kérdés. Tudják-e, hogy milyen finanszírozási igény merül fel a célok megvalósításához? Mi a kapcsolat a kibocsátás és a partnerség között? Hogyha igen, akkor a kibocsátási költségkeretbe hogyan lehet figyelembe venni a partnerségi eredményeket. Az egyes partnerségi kategóriákat hogy fogják kialakítani. Figyelembe veszik ki a partnerségi területen a Brexit hatásait, és ha igen, akkor hogyan? Gabriel biztos asszony, úgy tűnik, hogy főleg a missziók témája az nagyon ködös, a kibocsátások témája, hiszen a források megosztása szempontjából nagyon fontos, hogy konkrét eredményeket, és ahogy önök is mondják, az állampolgárok által is érzéket, eredményeket lehessen felmutatni. Egyetem, hogy a mi frakciónk számára aggályos ez a helyzet. Egyetértünk azzal, hogy fontos a kutatás, hogy biztosítani kell a kutatóink jövőjét. Nem vagyunk biztosak abban, hogy a megtett erőfeszítések és a megszerzett tudást tőkésíteni lehet. Korábban több alkalommal jeleztük ezt a bizottság számára, hogyha hirtelen és rendezetlenül változnak az irányok, az jelentős problémát okozhat a gazdaságban és a szociális területen is. Jelenleg még nem látunk megnyugtató, biztató jeleket, de ugyanakkor reméljük azt, hogy a bizottság meg tud minket győzni, mint társalkotót, hogy a projektek biztonságosak, de pillanatnyilag ilyen jeleket nem látunk. Köszönöm. Köszönöm. A zöld frakció nevében Jakub Dalonde képviselő. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Az előző mandátumom során árnyék előadó voltam a Horizon 20-20 ügyében, és kemény dolgoztunk a mainstreaming ügyében, tehát itt egy igen, és a 35% azért nagy lépés volt előre felé, de sokan szóltak az 50%-ról is, nem csak az zöldek, hanem eh, civil szervezetek, egyetemek, európai cégek is szeretnének részt venni a zöld átmenetben. Ők azt támogatták, hogy az 50%-os climate mainstreaming eh, nagyon komoly kutatási eh, potenciált mobilizál, és így tudjuk elérni a fenntartható célokat. Az első kérdésem a Horizon 20, 20 Horizon Europe-ot úgy hoztuk létre, hogy az Európai Green Deal szolgálatában álljon az, hogyan fogja ezt a végső stratégiai tervezést befolyásolni 2021-2022-ben. A második kérdésem a január 15-én volt az utolsó párbeszéd a parlament és a tanács között, vagy a bizottság között. Itt az az döntés született, hogy egy végrehajtási stratégiát dolgozzanak ki a mainstreaming területére. Mit várhatunk ettől a stratégiától, és mikor közlik ezt az Horizon csapattal? és hogyan tudjuk biztosítani, hogy a horizon költségvetés megmaradó pénzét úgy használjuk fel, hogy az tényleg klímasemleges, hogy nem költjük el olyan területekre a pénzeket, amelyek ártanak a környezetek és a klímának. Köszönöm. Köszönöm szépen, EKR Tosanovszki úr. Köszönöm szépen Biztos asszony, örülök, hogy lehetőséget kaptuk újra arra, hogy vitát folytassunk önnel itt a szakbizottságunkban. Szeretnék valamit eh, reagálni az ön bevezetőjére. Ön azt mondta, hogy az első napokban, hónapokban, miután az új Európai Bizottság eh, hivatalba lépett, a legfontosabb dolog a Green Deal volt. Eh, az Európai Bizottság egyébként arra koncentrál többek között, hogy egy igazságos átmenetet is biztosítsuk erre, egy alapot is létrehoztak, ezzel problémákat kívánnak áthidalni, például a dekarbonizáció területén, vagy a gazdaság átállásánál Szeretném megtudni, hogy önök hogyan látják a kapcsolatot az említett igazságos átmenet alap és a Horizon Európa között. Erről vita folyt, megbeszéltük ezt a kollégákkal, árnyék előadó is voltam ezen a területen. Mi annak idején bizonyos tevékenységet előirányoztunk ezen a területen. Ön azt mondta, hogy történelmileg, földrajzilag különbségek vannak a különböző európai régiók között. Innováció nélkül, technológiai ismeretek nélkül ez a deklaráció szintjén marad, és nem fogjuk tudni elérni, mit szeretnénk Ugye azt mondjuk, hogy persze nem kívánunk szenet használni, de hogyha a forradalmi technológiákkal, amelyek ma még nem állnak rendelkezésre, nem tudjuk átültetni a gyakorlatba azt, amit szeretnénk, akkor csak a szavak szintén maradunk, és ez a jövőben komoly problémát okozhat. Azt szeretném megtudni, hol lát szinergiát a kutatás és a Horizon 2020 és az említett igazságos átmenet alap között. Eh, ez egy fontos kérdés, de vannak kockázatok. Botenga úr. Köszönöm. Köszönöm biztos asszony a bevezetőjét. Röviden fogalmazok. Költségvetés eh, témájára nem is akarok beszélni, hiszen kötögetés nélkül az ambíció nem visz távolra, és osztom az ezzel kapcsolatos véleményeket kérdésem lenne a koherenciával vonatkozóan. Beszélt a rossz feltételekről, gyenge feltételekről. Olaszországban első alkalommal a történelemben egy kutatást, kutatói szerződéssel sikerült, hogy megnyerjen. 13 éven keresztül egy nagyon rossz körülmények között dolgozott ez a kutató. Schmidt kollégával is kérdezném, hogy milyen az együttműködés, milyen irányba fog konkrétan elmozdulni a kutatók gyenge munkakörülményei elleni harc, hogy fog alakulni. Aztán még egy megjegyzésem lenne az iparral kapcsolatban. A kutatási program keretében egy, van egy alapvető kérdés. Tiszta ipar kell, hogy támogassunk, és így a hidrogén, a zöld hidrogén területén fontos a befektetés és a kutatás. Azt szeretném kérdezni, hogy önök szerint mik ezen a szinten a prioritások? beillesztik -e ezt a híres 35%-os finanszírozásba, klímafinanszírozásba, vagy esetleg ez magasabb szintet kap? A prioritások szintjén hova illeszkedik be ez a kérdés? Beleértve azt is, hogy ez ne, az, ennek az előnyeit ne néhány magán szereplő szerezze meg és élvezze, hanem az összes állampolgár. Köszönöm szépen, Botenga úr, ezzel most lezártuk az első párbeszédkört, ezért kérem, hogy reagáljon ezekre a kérdésekre, és ha lehet, akkor ezt 5 perc alatt kérem, hogy tegye meg. Tudom, hogy nem lesz könnyű, de hát még 12 kolléga szeretne hozzászólni. Ugye voltak kérdések a költségvetéssel kapcsolatban, de voltak egész konkrét kérdések is. Öné a szó, biztos asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönet mindenkinek, hogy hangsúlyozzák, hogy meg kell védeni a költségvetést. Ez nagyon fontos, ezt a vonalat kell követni. És ahogy mondtam, én is továbbra is nyomást fogok gyakorolni annak érdekében, hogy az ambícióinknak megfelelő pénzügyi eszközök álljanak rendelkezésre több kérdésetek tettek föl. Maria Grace Calvajonak szeretnék köszönetet mondani. Partnerség területén, erről már beszéltem, már most van folyamatban, a 13-ra vonatkozóan, már elég jó hely, helyen vagyunk ebben. Aztán a finanszírozás szempontjából, ugye, ami nekünk fontos, tisztetben kell tartani a partnerség csökkentését. A 120-ról 44-re csökkentjük, ez egyértelmű a csapat tekintetében pedig fontos, hogy az új kritériumok az új partnerségeknél koherensek legyenek, ne legyenek párhuzamosságok, a hatás központúak legyenek, hatásorientáltak lehessenek. A munka folyik, természetesen itt fontos a parlament véleménye is. Még egyszer mondanám, hogy a hatékonyság fontos ezen a területen, hogy legyen valós hatás, hogy a partnerségek előre vigyék előre mozdítsák Európa teljes területét. Európai kutatási terület. Nem mondom azt, hogy azonnal lesz egy jogalkotási eszköz, de a Lisszaboni szerződés 2009-ben ezt a nyitottságot biztosította. Meg kell ragadni ezt a lehetőséget. Több felszólalásban elhangzott, figyelme kell venni a munkakörülményeket, a kutatók jövedelmét, ez fontos nagyon fontos az is, hogy ahhoz, hogy azt a döntést meghozzák, hogy Európában maradnak, ehhez ösztönzőket kell, hogy kapjanak. A jelenlegi folyamat végén lesz jogalkotási javaslat. Most kezdjük meg a vitát az Európai Kutatási Térségről. A parlamentet kérem, hogy csatlakozzon hozzánk, a fővárosokban is. A, a júniusi közleménnyel az alapokat kívánjuk megalkotni a ajánlásokhoz, amelyek egy egyszerű európai kutatási térségen túlmutatnak. Nincs európai dimenzió jelenleg, legalábbis olyan szinten, ahogy azt mi szeretnénk. Úgyhogy ebbe az irányba szeretnék mi dolgozni. Hogyha a javaslatok, ajánlásaink támogatást kapnak, akkor természetesen készen állok arra, hogy tovább lépjek még egyszer mondom, hogy nem érzékeltem negatív hozzáállást a miniszterek részéről. Két hete ezelőtt az Ágrábi egyeztetés az pozitív volt, fontos volt, ugye dinamizálni kell az európai kutatási térséget. Következő téma. Több kérdést tettek föl projekt értékelésekről, Nika úr, igen. Az adatokat egyszerűen csak terjeszteni kell, fontos, hogy mindenhol ismerjék Európában ezeket az adatokat, mert sokszor könnyen megfeledkezünk ezekről. A projekt értékelésen tovább dolgozunk, nagyon egyetemű ez a vállalásunk. A fejezetek egymás közti átszervezése tekintetében. Most erről még nem beszéltünk. Beszélünk ugye a zöld csomagról, a mesterséges intelligációról, a Horizont Európa költségvetésében vannak olyan eszközök és rendelkezések, amelyek az integrációhoz szükségesek. A Horizont Európa 35%-os költségvetése az a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szolgálja kis közvetlen kapcsolatok a Green Dealhez is. Azt kell megvizsgálni, hogy ami már megvan, azt hogyan tudjuk jobban használni, mielőtt új dolgokat javasoljunk. Beleértve az emit is, ne felejtsük el, hogy ott van a Digitális Európa program, ez is egy bizonyos költségvetés kapcsolódik, úgyhogy egyértelműen akartam foglalkozni. A Horizont Európa pénzét csak ott használjuk fel, ahol szükséges, és ahol ez hozzáadott értéket biztosít. Megvan a szükséges keret, a szükséges rugalmasság, hogy a bizottsági új prioritásokhoz lehessen igazgatni. KKV-k. Igen, ez egy rendkívül fontos kérdés. Az Európai Innovációs Tanács is fontos szerepet játszik ennek a KKV 70%-a a KKV-kkel lesz kapcsolatos, nem szabad hátrahagynunk a KKV-kat, és fontos a ösztönzés, a gyorsítás. Dalunde úr tett fel egy kérdést. Olyan projekteket akarunk finanszírozni, amelyeknek nincs negatív hatása a környezetre. Ez egyértelmű. És például pontosan ezért döntöttünk úgy, hogy a következő Európai Innovációs Tanács májusban hogy ott döntés születik egy olyan összegről, amit csak a zöld technológiákból befektető KKV-k támogatására fogunk fordítani. Természetesen fontos itt a képesítéseknek a szerepe, Labasova asszony említette ezt, a KKV-k mennyire felelnek meg ennek a kihívásnak, vagy több eszközre van szükség, ami rendelkezésükre álljon, akkor viszont sürgősen kell, hogy együtt dolgozzunk, nem csak Thierry Bretonnal, hanem Schmidt biztossal is, hiszen fontos, hogy megalkossuk a koherenciát a következő szakpolitikák között. De én készen állok arra, hogy egyeztetést szervezzek Breton biztossal együtt, hogy valóban azokra a témákra koncentráljunk, amelyekre felhívja a figyelmünket az Európai Parlament, illetve hogy el kell kerülni a párhuzamosságot és a pazarlást. Még egy témát szeretnék említeni, ami fontos számomra, az egyes szinergiák más alapokkal. Nem titkolom, decemberben már Ferrera és mit biztosokkal egyeztetünk. Úgy döntöttünk, hogy kezdetektől fogva együtt dolgozunk. A jó eredmények sajnos csak papíron maradtak meg. Beszélünk mindig a kiválóságokról, Beszélünk az alapátszervezésről, beszélünk arról, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap, Szociális Alap is támogassa azt, hogy a kutatóink európai karriert válasszanak. Nagyon fontos, hogy a fiatal kutatókkal foglalkozzunk. Egy példa, a jövő héten fogunk ezzel foglalkozni, Marie Curie ösztöndíjat fogunk indítani, és a teljes összeget azt javasoljuk mi, hogy a doktoranduszokra fordítsuk, mert itt nagyon nagy a különbség az egyes tagállami támogatások között. Így 20%-ra próbáljuk majd növelni a részvételt. Ez nem egy csoda megoldás, de ezek egy kis eszközök, amelyeket tudunk alkalmazni azért, hogy legalábbis egy jelzést adjunk a kutatók számára, hogy támogatjuk őket. Köszönöm szépen. Madame Maria. A második forduló következik, Spiraki asszony. Kérem maradjanak egy percben. Köszönöm szépen. Biztos azt, hogy örülök, hogy eljöttem. Már elhangzott a Horizon Europe egy jövőbe befektetés, de a Horizon természetesen ez igaz ebben az esetben, de erre szeretnék feltenni egy kérdést, hogy hogyan kívánják az interneten a erősíteni a szabad szólás kérdését, és hogyan tudjuk megállítani az hamis viselkedést az interneten, ez fontos a családoknak, nőknek, anyáknak, Tolja asszony. Köszönöm. Kedves biztos asszony, üdvözlöm. Amikor arra kérnek, hogy Green Deal-ről beszéljek, én a kutatásról beszélek elsősorban, mert meg vagyok én is győződve a többi kollégához hasonlóan, hogy a klímasemlegesség, az átállási időszak céljai mögött egy erős technológiai ugrásra van szükség, és tudatos ugrásra van szükség. Ez azt jelenti, hogy meg kell, hogy változzon a ipari stratégia is és fontos, hogy a technológia változásokhoz hogy, hogy tud hozzájárni. Tudjuk, hogy a Green Dealer mit akarunk, azt kell megbeszélni, hogy hogyan tudjuk ezt elérni. Forrásokra van szükség, a módszereket kell megbeszélni. Kérdésem. Hogyan tudja elérni, hogy a horizont támogatása biztosítja ezeknek a céloknak az elérését? Hogyan kívánja a saját portfólióján belül rendelkezésre álló eszközöket összeegyeztetni, ugye a a Ferrerával való egyeztetésen túl. Fontosak itt a partnerségek is. Néha korlátozni kéne azokat a hatályokat, amelyek sokszor a kutatók ö, saját céljaihoz vagy büszkeségéhez kapcsolódnak, és esetleg nem szolgálják a mi célunkat. Fontos itt a határozott fellépés, környezeti területen kell, hogy támogassuk a kutatókat. Köszönöm. Elova. Kajlova képviselő. Благодаря ви, госпожо комисар, ще говоря на български. Köszönöm szépen. Bulgár nyelven szólok hozzá. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a kiváló együttműködésért, amit önnel kialakítottunk. Ön arról beszélt, hogy hatékonyan kell kiaknázni az európai kutatási térség lehetőségeit. Figyelembe kell venni itt is, hogy bizonyos tagállamokban a tudományos kutatás nem halad olyan gyorsan, és sokkal jobbá lehetne tenni, és ide tartozik az innováció is, a Horizon Europe egy bizonyos százaléka éppen ezen a területen dolgozik. Arról van szó, hogy egyes ország bevonása fokozottabb legyen, mint eddig, de jól látható, hogy az új pénzügyi keretben rugalmasabbá kell tenni ezt a rendszert. Hogyan tudjuk biztosítani ezen ország segítését? Köszönöm szépen, biztos asszony. Érdekes hozzászólás volt ez a mai, amit öntől hallottunk. Az egyik legfontosabb kérdést vetette fel, az, hogy hogyan tudjuk növekedésre sarkalni a kis és középvállalatokat. Azt látjuk, hogy nagyon komoly teher van ezeken a vállalatokon, például a Horizon pénzek megszerzésénél Például túl lassan fizetik ki a pénzeket, mindenek előtt a kisebb vállalatok, ahol kevesen dolgoznak, egyszerűen magukra maradnak. Itt vannak a tehetségek, megoldások, a zöld döntések érdekében elmaradnak. A kérdés most az, hogy az Európai Bizottság hogyan tudja biztosítani, hogy a horizont pénzek megszerzése kevésbé legyen bonyolult. Galvez Munoz asszony, köszönöm szépen. Biztos asszony, hogy eljött. Most uh, nyilván a költségvetés aggaszt engem, de egy további kérdés a kutatás, a nyitottsága itt az adatok, és hogyan tudjuk biztosítani a hozzáférést a tudáshoz, és a adófizetők pénzéről van szó. Ha már fizetnek, akkor férjenek is hozzához, amiért fizetnek. Az Európai Bizottság fogadókésznek mutatkozott ebben a kérdésben, de amíg a nyílt tudomány célját tényleg elérjük, hosszú utat kell még bejárni. Hogyan kívánják a jövőben támogatni ezt? Hogyan tudjuk elérni, hogy nem csak szavakban, hanem hogy ténylegesen támogassuk a kutatást és a innovációt, a nyílt kutatást, innovációt. Karvajó úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, és egy elemzést szeretnék ismertetni, illetve egy kérdést is szeretnék föltenni. A számvevőszéki és egyéb elemzésekből is az látszik, hogy nem egyenletes a kutatási innovációs támogatások, források elosztása földrajzi szempontból, főleg tehát ez még inkább növeli a szerény teljesítés felmutató és a innovációban vezető szerepet játszó országok közötti szakadékot. És ez a kkv esetén is igaz, de ez igaz. A forrás felhasználás elosztása az IT területén is. Nagyon nagy ez a különbség, főleg ha megnézzük, hogy ilyen kizárólagos klub szintjén használnak föl rengeteg pénzt. A bizottság mit szándékozik tenni azért, hogy ezt a fajta struktúrát felszámolja? Köszönöm, Harike Hannasszony. Köszönöm, biztos asszony, hogy eljött a mai napon. Márciusban az új bizottság közé teszi az új kisvállalkozási stratégiáját és az ipari stratégiáját. A zöldek azt követelik, hogy az ilyen ipari stratégia zéró kibocsátás irányába mutasson, és az energia intenzív iparokra külön figyeljenek. Egy ilyen ipar átalakítása 25 évbe kerül természetesen, ezt tudjuk. Vegyipar, cement és vasipar, igencsak energiaintenzív és komoly kibocsátók. A Horizon Europe hogyan tudja ezen ágazatok dekarbonizációját támogatni, milyen eszközöket tudnak kézbe venni annak érdekében, hogy konkrétan ezekre az ágazatokra ügyeljenek, mert a dekarbonizáció megfelelő prioritásokat követel stratégiai tervezésben figyelembe veszik majd ezt, és több pénzt szánnak-e majd a dekarbonizációra? Mirko asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony hogyha az iparunkról beszélünk, a versenyképességről, oktatásról, innovációról, stb. ezek alapvető kérdések. Itt van egy biztos most, aki az összes fontos ágazatban felelősséggel bír, és hogyha kutatásról, innovációról, oktatásról beszélünk, akkor nyilván beszélni kell a tagállamokról, ahol a kompetenciák vannak, a hatáskörök, a horizon persze itt van, és hát a kollégák ugyan támogatják ezt, a javaslatainkat, tehát hogy a horizon költségvetését 50%-kal kéne növelni, ugye 2021-től ez van egy ilyen javaslat, az Európai Bizottság lát lehetőségeket abban, hogy támogassák a tagállamokat az Európai Szemeszter reformjában, amikor oktatásról, kutatásról beszélünk, innovációról beszélünk, hogyan tudjuk fejleszteni ezt a folyamatot, és ezeket az ajánlásokat hogyan tudjuk megerősíteni, hogy tényleg bátorítsuk a tagállamokat, a másik pedig a KKV-ket illetően KKV stratégiát és a digitális szakértelem agendával foglalkoznak éppen, hogyan tudjuk a hagyományos kis és középvállalatokat bátorítani arra, hogy érvezzék az előnyeit a digitalizációnak. Köszönöm szépen, Robert Rossz úr. Commissaris, ik... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, nem rejtem véka alá, hogy árnyék előadóként nagyon sok munkát végeztünk, de a folyamat is érdekel. Az a benyomásom, hogy a kutatási programok jobban működhetnének, kevesebb bürokráciával és nagyobb ambícióval. A, a ráfordítások nem hoztak megfelelő eredményt, és a az eredmények lennének a fontosak. Ezt kell az ellenőrzésnél is hangsúlyozni. A funkcionalitás, a vállalatokkal való együttműködés is fontos, például az energiaátállásnál, vagy a, a műanyagok, például ez is egy ilyen funkcionális kihívás. A a másfél éves projekt idő alatt rengeteg más projektről től lemaradnak, a legtöbb projektek így elmennek az érdekeltek felett, ezért nincsen megfelelő eredmény. Nagyon jó lenne, hogyha ösztönöznénk a, az eredményeket, csökkentenénk az adminisztrációt. Köszönöm szépen, Izsáb szóra következő. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, természetesen mindannyian mélyen aggódunk a költségvetési csökkentések miatt, de két kérdésem azért van. Az egyik az, hogy pontosabban esetleg arról beszéljen, hogy vannak-e érinthetetlen bizonysági pozíciók, és eh, milyen a csökkentés utáni eh, forrásfelosztás. A következő kérdésem azt, hogy újra akarják-e indítani az európai futat kutatási területeket. Vajon csak a tagállamokra terjed majd ki, vagy társult országokra is? Thank you very much, господин Христов. Благодарю, господин Köszönöm szépen. Krisztof Kozep. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy a 300 millió eurós forrás, amit a Horizon 2020-ra biztosítanak, az nem elegendő, és ebben több mint 60 mintaprojekt is van az 5G technológiához kapcsolódóan. Nos, ennek tükrében az Európai Beruházási Bank és az EFSI különböző programokat kínálnak fel ahhoz, hogy az 5G technológiát támogassák. Dolgoznak a, már azonban a 6G bevezetéséről is, de az emberi egészségre vonatkozó hatása az 5G emberi egészségre való hatásával még nem foglalkoznak. Rengetegen aggódnak az 5G technológia egészségügyi kihatásairól, az, az elektromágneses térről, amik a, technoló, a technológiáknak a velejárói. Az 5G technológián belül tervezik-e, hogy az egészségügyi hatásokra vonatkozó projektekről is támogatják? Buzek úr a következő. Köszönöm szépen én is, elnök úr. Az első kérdésem a missziókkal kapcsolatban. Általában milyen előkészületi stádiumban vagyunk tudományos és technikai szempontból. Öt misszióról van ugye szó, és ami a legérdekesebb szerintem, az a tanácssal szembeni harcunk is. A második a költségvetési csökkentés. A drasztikus azok az országok fogják a költségvetési csökkentéseket leginkább megérezni, akik a, a Green Deal-t szeretnék bevezetni, de nincsen rá megfelelő források. Tehát a, a bővítés, vagy a, szé, a szélesítés, a másik pedig a, a, a kitettség, a Green Deal kitettség. Ez egy bonyolult probléma. Hogyan kívánja ezt megoldani? Köszönöm elnök úr, Buzek elnök úrnak. Azt mondjam, megadom ennek a szót 5 percre. Ha utána gondolja, akkor angolul kell folytassuk. Je vous en prie. De toute façon, merci. D'abord, merci beaucoup depuis... Először is szeretnék köszöntet mondani a kérdésekért, és azt is elmondanám, hogy természetesen, ha nem tudunk mindenre választ adni, akkor is a jó magam és a csapatom rendelkezésükre áll, hogy mindenre választ adjunk. És ugye nem csak az a lényeg, hogy rendszeresen találkozzunk, hanem hogy a részletek tekintetében is folyamatos legyen az egyeztetés. A missziókkal kapcsolatban elmondanám, többen említették, hogy mi a helyzet az öt missziónak. Már volt 40, 24 találkozó szeptembertől kezdve, ezek eltérőek, de lesz egy egyeztetés én velem, ott egyetem fogok fogalmazni. Májusig az összes misszió meg kell, hogy határozza a következő akciót európai szinten, és azért, hogy a parlamenttel, az állampolgárokkal ezt egyeztetni tudjuk. Figyelembe kell venni a parlamenti kritériumokat, amit ugye a tárgyások során a parlament meghatározott, és azt, hogy példát, hogy eredményt tudunk felmutatni a meghatározott idő alatt, tehát 21 és 24 között látható eredményt kell felmutatni minden egyes állampolgár számára, mérhető módon évről évre, és ugye 10%-os költségvetési korlát is van ugye december óta mindegyik eh, misszió kinevezett egy eh, felelőst, aki a parlamenti párbeszédért felelt. Vegyék fel velük a kapcsolatot, hiszen az a feladatuk, hogy a parlament eh, egyeztetést folytassák. Az igaz, hogy a rák elleni harc, az talán a legelőbbre haladó misszió. Riccardi professzor az elnök, egyeztetek vele, és nagyon sokat beszéltünk arról, hogy pontos, konkrét akciókat kell meghatározni, de természetesen nem szabad megfelelkezni az állampolgárok bevonásáról sem. A hozzáférés nagyon fontos, hogy a tagállami infrastruktúra különbségeket fölmérjük, fontosak az új technológiák, a mesterséges intelligencia, mert az orvostudományban jó, ha erről beszélünk, de hát vannak olyan régiók, vannak olyan vidéki területek, ahol egyszerűen nem elég erős az internetes kapcsolat, és ezért nem tudják az új technológiákat kihasználni. Ezért kérem, hogy hozzám hasonlóan önök is vegyék fel a kapcsolatot velük. Másik nagy téma, Mihajlova asszony tett fel egy kérdést, de Buzek úr is, a szélesítő intézkedések. Ugye a kibővítő országok, kibővítő intézkedéseke számomra egyetemű prioritást élvényez. Nem szabad, hogy a kutatás és a innováció megosszon. Ismerjük az adatokat, meg tudjuk magyarázni ezeket, nehéz elfogadni, főleg az érintett a régiók közösségei részéről. 900 millió euró a bővítősi országok számára az EU13, utána EU15-ökre volt külön keret, és most már a parlamentnek köszönhetően ezt ki tudjuk bővíteni. Több intézkedésekről van szó. Folytatjuk azokat a témákat, amik most jól működnek, a twinning, a low cost, az error chart, aztán megvizsgáljuk, hogy olyan tudjuk az Európai Regionális Fejlesztési Alappal a szinergiát megtalálni, mert ez is egy plusz dinamikát tud biztosítani. Bizonyos régiókban a kutatóknak ugye meg lehet magyarázni, hogy kiválósági központot akarunk, de hát ehhez laboratórium van, épít, épületre van szükség, olyan feltételekre van szükség, hogy az kidolgozhassák az elképzelésüket, és utána azt konkrétumokba le lehessen fordítani. Ellenőrizni kell a projekteket előzetesen, mert lehet, hogy érdemesebb előreértékelést végezni, és nem akkor, amikor már ugye kiszornak egy ilyen projektet, és nem kaphat finanszírozást. Fontos számomra, hogy legyen egy olyan pénzügyi mechanizmus, amely a meglévő kutatási munkát támogatja. Ez egy bonyolult kérdés. Vannak konzorciumok, amelyek nagyon jól tudják működtetni, tudják használni a Horizont 2020-at, aztán vannak a zárt klubok, ezeknek is megvan a magyarázata, hogy miért léteznek, de a lényeg, hogy a tudást lehessen cserélni, közzétenni. Ez is egy olyan téma, amit hangsúlyozni fogok a jövőbeni munkámban is. Nem szabad szemelől veszíteni az oktatási aspektumot sem, a Marie Curie fellépéseket. Most egy pilota projektet állítottunk föl az EAK és RNI főigazgatóság részéről. Ez lehetővé teszi a kutatók finanszírozását, akik nem tudtak a Horizon 2020-ba támogatást kapni. Ösztöndíjat tudunk adni, ami támogatja őket, hogy az EU13-ak, és vagyis a számolási országokban a kutatást el lefolytassák. Kiváló eredményeink vannak. Van olyan ország, ahol több mint 70%-os a kutatók visszatérése. Úgyhogy a két éves pilotaprojekt időszak végén értékelést fogunk végezni, és azért, hogy egy megfelelő alap legyen ahhoz, hogy egy állandó mechanizmust felállítsunk. Én továbbra is dolgozni fogok ezen. az Európai Innovációs Tanácsról is szeretnék beszélni, illetve a KKV-król, mert fontos számukra a támogatás azért, hogy a maximális információt megkapják, és itt az VTO-nak úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szerepe. Előre végig kell azt gondolni, hogy az Európai Innovációs Technológiai Intézmény hogy tud jobban együtt dolgozni az innovációs tanácsa. Na, persze eltérnek a helyzetünk, de meg kell határozni ezeket a jövőbeni bajnokokat, mert az innovációs tanácsnál az áttérés gyorsabb lehessen, és közvetlen legyen a felgyorsító hatása. A csapatomtól azt kértem, hogy dolgozzunk azon, hogy hogyan lehet jobban összeegyeztetni a munkát ezek között. Itt egy szinergiát kell kialakítani van egy olyan téma, amiről nem beszélünk sokat, a női kutatók helyzete. Az Európai Innovációs Tancs, Tanács mutatja, hogy nagyon alacsony a női kutatók aránya, ezért azt kértem a csapatomtól, hogy figyeljenek oda, és a 18%-ról próbáljuk elérni a 20%-ot. Pontos, hogy legyenek női kutatók, és támogatni kell az ő elképzeléseiket is. Fontos ennek a döntésnek a meghozása. Gondolom, hogy lennének még egyéb kérdések, vagy vannak kérdések, amiket kihagytam. Még egyszer mondanám, hogy rendkívül fontos a következő hónap, és szeretnék önökre is támogat, önök támogatásra is számítani, hogy ki tudjuk dolgozni az új munkakörülményeket, kereteket mert ugye a Horizont Európa három pillérje ott van. Ez a három pillér egymásra együtt kell, hogy működjön. Aztán egyértelmű az Európai Kutatási Tanács, fontos a Marie Curie ösztöndíj, fontos, hogy hogyan tudjuk egyeztetni ezeket a kérdéseket ugye a kutatók érdekében az EIT és az Európai Innovációs Tanács valóban lehetővé teszi, hogy legyen egy egységes európai ilyen kutatói gyár. A missziók nem olyan identitások, amelyek elkülönülnek, hanem interakcióban vannak az egyéb európai alapokkal, a partnerséggel. Úgyhogy itt az önök tapasztalatára és szakértelmére van szükségem, hogy maximálisan biztosítani tudjuk az egyszerűsítést, az átláthatóságot és ennek keretében kérem, hogy ne veszítsék szem elől a három pillért, a szinergiákat, és főleg az európai kutatási övezet térség és az európai oktatási térség kérdését. Ugye nagyon sokszor felmerül, hogy a KKV-knál nincsenek megfelelő emberek, de hát ennek a hátterében az oktatás van. Szeptemberben lesz a Kutatási Innovációs Nap, ott lesz egy olyan panel, ahol megvizsgáljuk, hogy milyen szinergiákat lehet felállítani Európai Kutatási Tanács, Európai Oktatási Tanács szeptemberben, úgyhogy a kettőnek találkoznia kell. Most kell felállítani az egyetemű szinergiákat. Például Spiráki asszony kérdése erre vonatkozott a gyerekek, a védelem, a szélek szerepe. Itt is például a digitális oktatási akcióterv fontos mert itt az európai kutatási térség elemeit is föl kell használni, európai oktatási térség elemeit is föl kell használni. Úgyhogy kérem szépen, hogy a jövő hónapban tegyenek fel újabb kérdéseket, legyenek innovatívak, kritizáljanak, folytassuk ezt a párbeszédet konstruktív módon. Mert itt ismerve a korlátokat, persze nem elfogadva a költségvetési csökkentéseket, meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy hatékonyan és gyorsan tudjunk haladni. Köszönöm szépen, Gabriel, biztos asszony, köszönöm, hogy eljött hozzánk, érdekes volt a párbeszéd, köszönöm az elkötelezettségét, a nyíltságát, és hogy velünk együtt kíván működni. Továbbra is nyomon követjük a horizont végrehajtását, és együtt dolgozunk a jövő érdekében. Köszönöm szépen, hogy eljött.